Dear colleagues, please take seat. I would like to welcome... Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit, egyebek között és elsősorban Daniel Nuit, az EKB felügyeleti testületének elnökét. Ez a második nyilvános meghallgatás 2016-ban az intézményközi megállapodás keretében. Úgy gondolom, hogy kiváló, nyílt, átlátható az intézményközi kapcsolat az LKB-val, ezt már most köszönöm. Ma nagyra értékelnénk, hogyha tájékoztatna minket, hogy a bankágazat legutóbbi, bankfelügyelet legutóbbi eh, fejleményei hogyan alakultak, a különböző témákat kértünk, a befagyott hiteleket, MPL-eket, a, az értékpapírosítást, és kértük, hogy a bank ágazat áttekintését is kapjuk meg. Holnap fogunk állásfoglalásról dönteni, úgyhogy lehetőségünk van arra, hogy erről is beszéljünk, aminek külön örülünk. Meg is adom a szót a bevezetőre önnek, és aztán a szokásos kérdés-felelet. Daniel, átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Igen, tisztelt parlamenti képviselők, nagy öröm számomra, hogy újra itt vagyok a szakbizottságban, és elmondom önöknek az IKB, LKB bank felügyeletének legújabb fejleményeit. Több dolog történt a bankágazatban, és az egy az Egységes Európai Felügyeletben a legutóbbi meghallgatás óta, ami júniusban volt. Először a legutóbbi, a legutóbbi reformok előtt, ha megengedik, és a, a bázeli keretek megtárgyalásról, szeretném azt elmondani, hogy mi a, melyik azok a kérdések, amelyeket eh, mostanában tárgyalunk, és amelyekre önök is kértek, hogy kérjenek ki. A, tehát eh, továbbra is alacsony történelmi mértékkel mérve a megtérülés az térség bankjainál. Általában 5,9% volt 2016-ban, eh, második negyedévében. Ez egy kicsit a 2015 vége alatt volt, egész 6,5 volt, de még mindig a duplája a 2014-es decemberi adatnak. Fontos, hogy az, hogyha az alacsony kamatrátákat hibáztatnánk az alacsony nyereségesség miatt, az nem lenne helyes, mert az alacsony kamat láb különböző hatással van a bankok nyereségére, a hitel veszteségekre és segíti a hitelkeresletet. A, az eurotérség válságból való kilábalása tulajdonképpen javítja a teljes bank működési környezetet. Számos további tényező van, amelynek negatív hatása van a nyereségességre. Ezek között szerepel a nem bankok versenye, és az, hogy egyre nagyobb szükség van az információs technológiába, ráfordításokra, annak érdekében, a digitális szolgáltatásokat és a különböző disztribúciós csatornákat aktualizálják. Látjuk azt is, hogy a bankok számára fontos, hogy az üzleti modelljeiket kiigazítsák, de nem a felügyelet dolga az, hogy ezt előírja a, vagy nyereségességi célokat határozza meg az intézmények számukra, hanem nekik kell biztosítani azt, hogy az új makrogazdasági és versenyképes környezethez hogyan igazodnak. Nézzük a bankok különleges kihívását a befagyott hiteleket vagy NPL-eket, amelyek jelentős mértékben növekedtek 2008 óta, különösen azokban a tagállamokban, ahol jelentős gazdasági kiigazítási folyamatok voltak, vagy ahol még mindig alacsony a növekedés lassú. Az EKB igyekszik a e kérdésben jelentős munkát végezni. A cél az, hogy következetes felügyeleti megközelítés lehet legyen az MPL-ekre vonatkozóan a bankunióban. Ahogy már írásban tájékoztattam önöket, az SSM, az Egységes Felügyeleti Mechanizmus 2015-ben egy nyilvános konzultációt indított el a bankok útmutatóira vonatkozóan, tehát az NPL útmutatókra vonatkozóan, és az NPL-ekkel kapcsolatos jogi keletekre. A konzultációra, konzultáció vége november 15-e lesz, remélhetőleg január 17, 17 januárjában elfogadjuk a végleges útmutatót. A befagyott hitelek kitettségének problémája valóban felügyeleti eh, feladat, és ezért minden olyan érintett felett, minden érintett felett felszólítunk, hogy foglalkozzon a strukturális akadályok leküzdésével, és ösztönözzék a, a eh, kétes kintlévőségek eh, megoldá- átalakítását minden tagállamban függ, szükség van arra, hogy a területen fejlődjünk. Most nézzük akkor az, az áttekintési és értékelési folyamatot, a SREP-et 2016-ra. A kockázat szintje a rendszernek viszonylag stabil marad, de az euróbankok továbbra is számos kihívással küzdenek. Már említettem a nyereségességet és a, a befagyott hiteleket, vannak olyan bankok, ahol az irányítási kérdésekkel is foglalkozni kell. Végül pedig a felügyeleti stressztesztek további sérülékenységekre vagy, vagy sebezhetőségekre eh, mutattak rá a lehetséges negatív sokkok esetében. Az EBA és az Európai Bizottság ahogy már korábban is említettem, értelmezte az EU jogszabály, vonatkozó jogszabályaikat, és várhatóan ez évben a kettes pillér követelmények keretében, valamint a kettes pillér útmutatóiban fogjuk ezt összefoglalóan megkapni. A szignifikáns intézmények számára a CET1 tőkevárás összesítése lesz az, ami továbbra is stabilnak tekinthető. A SREP ciklus, tehát a felügyeleti ciklus fontos eleme volt az, hogy meghatározzuk, hogy a, hogy a kettes pillér meg, összeállításánál milyen következetes és harmonizált formában lehet a szignifikáns intézményeket a felügyeletbe bevonni. Plusztán mechanista, mechanikus egyes pillérbeli felügyelet nem igazán lenne jó, az egykaptafára való megoldás itt nem alkalmazható. A válságot követő jogszabályok az európai felügyelete számára olyan eszközöket biztosítottak, amelyekkel a, a kettes pillér alatti kockázat értékelő követelményeket lehetett meghatározni az európai banki jogszabályok következő áttekintésével. ezeket már majd, ezeket szintén szeretnénk megtartani. Ha megengedik, akkor most a jelenleg Bázelben tárgyalt bankfelügyeleti reformról szeretnék beszámolni. Önök is tudják, hogy a kockázat számítása, a belső modellekkel alása a bázeli tőkekereteknek a hatékonyságát és hitelességét, és bizonytalanságot jelent a banki befektetők számára. A felügyelet és a piac egyetért abban, hogy nem minden hitelkockázati expozíciót lehet megfelelően és megbízhatóan, következetesen úgy modellezni, hogy az megfelelő legyen a szabályozói tőkekövetelmények meghatározásának. Ezt a problémát elismerve a Bázel bizottság lehetséges opciókat vázolt, ezek között szerepel a belső kockázat bázis besorolás minősítés alapú rendszere, amely tulajdonképpen az expozíciókat, azokat az expozíciókat próbálja modellezni, amikre vonatkozóan nincsenek pontos expozíciós adatok. A Bázel Bizottság különböző felfogásra próbálja az áttekintéseket véglegesíteni. A másik a hitelkockázatoknak a standardizált felfogása, egy ensúlyt próbálunk kialakítani a kockázat szenzitivitás és egyszerűségek között, a, mű, a a műveleti kockázatok kereteinek az áttekintését is próbáljuk elvalósítani, amely új kockázatérzékeny standardizált megközelítést jelent. Ha szük, ahhoz szükséges, akkor a kereteket a konzultációs dokumentumban fe, vázoltaknak megfelelően próbáljuk majd kiigazítani, illetve a belső modellnek építve a módosított standardizált felfogásnak megfelelően értékelni a tőkeáramlás megfelelőségét. Ezek nagyon fontos a végleges modific- módosítások természetesen nagyon fontosak a tőkeáltételi arány vonatkozásában is, ezek, ezekkel kapcsolatos intézkedéseket majd meg kell hozni. Ami az egyszerűséggel és a kockázatérzékenységgel kapcsolatos egyensúly elérését illeti, nos ez egy nem egyszerű dolog, szakpolitikai változásra van szükség, és a nem garantált vár, variálhatóságot, valamint a jogalkotásokra való, a változásoknak a jogalkotásra való hatását is fel kell mérni. Nézzük meg, milyen szerepünk van nekünk ebben a folyamatban. Az LKB ugyanis nagyon nagy hangsúlyt felejte, fektet erre a munkára, és az eurótérség képviselőivel különösen azokat a kérdéseket próbálja megtárgyalni, amely az SSM országokat érinti. A Bázel felügyeleti szintjén az LKB e a, további, a továbbra is nyitott kérdéseket próbálja tisztázni. Alapvetően fontos, hogy a reformok kalibrálása ne, által, ne ahhoz vezessen, hogy a tőke szükséglet általában növekszik, tehát ugyanúgy, ahogy azt a felügyeleti vezetők és a vezetők csoportja 2016. szeptemberében már megállapította. Minden esetre az eddig végzett munka eredményét még túl korai lenne meghatározni. Ahogy önök is tudják, a jogalkotási csomag az értékpaporosításra is kitér. Az LKB igenis örül az eredeti javaslatnak, amelyet a bizottság beterjesztett, hiszen általában megfelelő egyensúlyt próbálna ez elérni az egy európai értékpapírosítási piac piacon, és a, a szabályozói keretnek a, a prudens jellegét is próbálja megtartani. Az értékpapírosítás jelentős mértékben segíti a bankok finanszírozás alapú diversifikációját, és különösen jól meghatározott jog, jogszabályokra van a továbbiakban szükség annak érdekében, hogy a múlt hibáit elkerülhessük, és elkerüljük a, az ezek okozta pénzügyi válságokat is, de egyben biztosítsuk azt, hogy az európai értékpapírosítási piacok továbbra is relevánsak maradnak, és megfelelően tudnak reagálni felelős módon a változásokra. Ha megengedik, akkor a létfontosság, a bankunió számára létfontosságú dokumentumokra szeretnék utalni. Ezek között szerepel ugye az NPL-ek dokumentuma és a szabályozói és szakpolitikai intézkedések nem csak az Európai Unió szintjén, de nemzeti szintjén is fontosak. A bankfelügyelet véleményünk szerint továbbra is kész arra, ezt valószínűleg önök is tudják, hogy ebben támogatást nyújtson önöknek. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen én is, és természetesen a szakbizottság is meg akarja tenni a maga Eh, részét el akarja végezni azokban a kérdésekben, amelyeket felvetett. Brian Pace az első hozzászóló. Madam Noya, welcome once again to Econ, and thank you very much for your presentation. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, elnök asszony. Az Európai Bankhatóságával, az EBA-val a e befagyott hitelek kérdéséről cseréltük ezt, mit múlt héten, és Enrie úr azt mondta, hogy az Európai Unió 13 tagállam, még 5%-os a befogyott hitelek száma, ezek közül 8 eurózónás ország. Írországban 14%-os a rossz hitelek aránya 19%-ról csökkent ez, de ez még mindig nagyon magas, ez a 13%, és inkább a kereskedelmi hitelek sem mind a kiskereskedelmi, lakossági vagy jelzálak hitelek tekintetében mutatkozik ez. Kérdezem tehát, hogy hogyan lehetne az MPL-ek, tehát a befogyók hitelek tekintetében előre lépni Írországban, strukturális akadályokról beszélt. Kérdezem, hogy mi az elsődleges prioritás, amely ilyen foglalkoznunk kell. Aztán végezetül pedig a Bázel bizottság munkájáról. Szakbizottságunkban nyomon követjük a Bázeli bizottság munkáját, és azon aggódunk, hogy nem megfelelő eszköz jön létre, egy nem kellően differenciáló eszköz jön létre. A, például a bankok belső modelljét nem fogja tudni leképezni ez. Hogy látja, hogyan lehetne az egyensúlyt jobban megteremteni, hogyan lehetne a bizalmat megerősíteni a bankrendszerben, átláthatóbbá tenni, de ugyanakkor a kockázatokat kiküszöbölni. És végezetül pedig ez az eredmény hogyan hathat ki a stressztesztekre, melyek az új bankfelügyeleti rendszer egyik fontos elemét jelentik. Köszönöm szépen. Nos, ami az ír bankok és az MPL-ek kérdését hiteli, illeti, nagyra értékelem az önök által végzett munkát a befogyott hitelek tekintetében. Sharon Donnery aki az ír jegybank alelnöke, végzett fontos irányadó munkát ezen a területen, és azt hiszem, hogy jó irányba léptek el. Valóban az EBA-t is említettem, az EBA-val szorosan együttműködünk. Az EBA a Sharon Donnery eh, által vezetett munkacsoportban képviselteti magát. Nem olyan régen két dokumentumot publikáltunk, és ugye azt kérdezte, hogy milyen iránymutatást adhatunk az jogalkotóknak. Nos, stocktaking exercise-t hajtottunk végre, áttekintettük tehát a helyzetet, nyolc ország helyzetét vizsgáljuk meg, a jogalkotói keretet, a, a különböző eszközkezelő cégek létrehozásának útjában álló akadályokat vizsgáltuk meg, és az általános jogalkotói keretet. Hét ország, amelyekben nagyon magas szintű a befagyott hiteleknek való kitétel, vagy a befagyott hitelek áll, áll részaránya, Először is azt láttuk a tanulmányból, hogy jó csőd szabályokra van szükség. Én magam is sokat tettem a cégek csőd szabályainak kidolgozása érdekében. Mindenre szükség van a tőkepiaci unió jó működése hiszen a tőkepiaci unión túl Fontos, hogy azok a cégek, amelyekbe a befektetők befektetnek, megfelelő szanálási, helyreállítási szanálási, illetve csőd, csőd kezelési eljárásban részesüljenek. Ez teszi kiszámíthatóvá a befektetők számára és a befektetéseket. Európai szabályokra van szükség, és olyan bíróságokra, amelyek ezeket a szabályokat érvényesítik. A rossz hitelek tekintetében mindenfajta típus működik, vannak állampolgároknak, KKV-knak nyújtott hitelek, illetve nagy cégeknek nyújtott hitelek, valamint jelzálók hitelek is. A legtöbb ország, amely szej, szembenézett ezzel a problémával, azonban komoly lépéseket kezdett tenni. Épp Írország esetében is, mint a többi ország esetében is iránymutatást, tanácsokat adunk, és a közös felügyeleti testület felügyeleti párbeszédet folytat a Nemzeti Jegybankkal, biztosítandó, hogy maga a jegybank, illetve a kereskedelmi bankok is megfelelő becsvágyú, de egyben reális terveket folytassanak a rosszul teljesítő vagy befagyott hitelek állományának csökkentése érdekében, illetve hogy a jogalkotók megfelelő jogi kereteket fogadjanak el. Ami pedig a risk vétid eszedeket, tehát a kockázat által értékelt eszközök kérdését illeti, mi volna jó eredmény? Hát először is persze a jelentést készítő testület, a Bázeli Bizottság alá rendelt jelentést készítő testületre vonatkozó szabályokat kellene alkalmazni, Ez az elsődleges elvárás. Ezen felül pedig az az elvárásunk, hogy egy jó és egyben standardizált megközelítést alkalmazunk, amely egyrészt egyszerű, másrészt érzékeny a kitettségekre, a kockázatokra, az output flow tekintetében is. Fontos, hogy a standardized megközelítés, a standardizált megközelítés erős alapokon nyugodjék. Meg lehet, hogy egy kisebb bank nem tud túl sok pénzt fordítani arra, hogy a saját modelljeit maga építse fel, ezeket a modelleket működtesse, rendszereket építsen ki rá, éppen ezért a standardizált megközelítés mindenki hasznára válik. Köszönöm, Pervans Berez. Merci beaucoup. Sur... Köszönöm. Ami Bázel 3-at illeti, mert ugye ez az, ami leginkább aggaszt bennünket. Az Európai Parlament már kifejezte a véleményét, még mielőtt a bizottság, mármint a bázeli munkacsoport végrehajtotta volna a feladatát. Tehát van egy üzenet az Európai Parlamenttől, önök pedig az európai bankrendszert vezénylik, azonosítják a kockázatokat, milyen üzeneteket kell nekünk a Bázeli Bizottság számára átadni, hogyan fogalmazzuk meg az aggodalmunkat, különös tekintettel a legfontosabb minket aggasztó dologra, ami a Bázeli Bizottság is, ami a Bázeli Bizottságnak is a legfontosabb területe vannak olyan amerikai szereplők, akik standard megközelítést akarnak használni, miközben az európai bankok egy másik megközelítés mellett lennének leginkább. Nos, szerintem is e, e, ugyanazt kellene mondanunk. Európában ez nem mindig természetes és magától értetődő. Nyilvánvaló, hogy komoly tárgyalások zajlanak, nehéz tárgyalások, ahogy ezt láttuk és számítottunk is rá. És Nyilván e, ilyen tárgyalások közben e, nehéz egy hangon szólni, de mindent megteszünk annak érdekében a kollégákkal együtt, hogy e, ne szétszórva fogalmazzuk meg a véleményünket. Az, hogy egyébként olyan országoknak is hangot kell adni, amelyek nincsenek a bázeli asztalnál, de az SSM-nek részesei tehát fontos, hogy legyen egy megállapodás, nem bátortalanítjuk el a bankokat attól, hogy azt mondják, hogy az, hogy nincs megállapodás, az jobb, mint egy rossz megállapodás. Mi egyébként szeretnénk, hogyha lenne megállapodás, ez hitelességi kérdés számunkra az Európai Bank számára, de nyilván figyelembe kell venni azokat a specificitásokat, amelyek az egyes bankrendszerekre jellemzőek itt nem feltétlenül Egyesült Államok kontra Amerika distinkciót fogalmaznék meg. Vannak olyan országok, az Egyesült Államok is, amelyek a stressztesztre koncentrálnak elsősorban, amely egyébként szintén egy modell. Egyébként ezt a modellt többféleképpen lehet alkalmazni. Mi oly módon alkalmazzuk, ahogy ez az európai jogszabályokban, illetve a bázeli dokumentumokban szerepel. Az SSM től azt vár, az várható, hogy a modellt olyan módon validálható és koherensé tegye, amely mind a 19 országra alkalmazható, Nyilván megint csak a 19 ország között is vannak eltérések. Mi tehát a feladatunk az, hogy validáljuk ezt a modellt, és a bankoktól pedig azt várjuk, hogy komolyan alkalmazzák, hitelesen alkalmazzák és vegyenek részt ebben a párbeszédben. Vannak olyan dolgok, amiket természetesen figyelembe kell venni. Beszélünk például a jelzálogok kezeléséről, illetve azoknak a szerepéről a, bázeli, bázeli bizottságnál, és például az amerikai bankok mérlegében a jelzálogok máshogy vannak, mint Európában. Ez egy olyan üzenet, amit amit át kell adnunk a, az amerikai kollégáknak is. Mi minden esetre bekívánjuk tölteni a szerepünket. Köszönöm. López Bermejo. Köszönöm szépen. Elnök úr is jó napot kívánok mindenkinek, aki itt van. Az elmúlt tesztek során sok olyan kockázatot nem vettek figyelembe, amely a bankokat reális módon veszélyezteti. Például a Brexit, kérdését az EKB saját tevékenységi jelentésében nem vették figyelembe. Ez pedig új, új kockázatot jelent. Sok bank komoly problémákkal néz szembe azáltal, hogy csődbe ment cégek hitelei vannak a portfóliójukban. Ezek gazdasági kockázatok. Ezekre a stressztesznek, teszteknek ugyanúgy ki kellene terjedni. Ezért első kérdésem, hogy miért fordulhat ez mindig újra elő, hogy erre nem terjed neki. Másodszorban a függetlenség kérdésére kérdek a Deutsche Bank kapcsán megkaptuk írásos kérdésünkre az önök által adott választ. A Deutsche Bank felvásárlási tevékenységéről volt szó. És az eredményeket a Deutsche Bank manipulált, ezt kijelenthetjük, pedig az egész globális pénzrendszer stabilitásának egyik sarokköve ez a nagybank. Kérdezem, hogy nem az EU stressztesztek célja, hogy a szisztemikus kockázatokat felmutassa. Hát, hogyha ezeket nem találják meg a stressztesz során, akkor mi a stresszteszt eredménye, értelme? Egyetérte azzal, hogy a bizottság javaslatával, hogy a nagybankok tőke követelményeit ennek szellemében változtassák meg. Arról tájékoztat, azt mondja, hogy a stresszteszt nem veszi figyelembe azon kockázatokat, amelyek a, kell a bank szembenéz. Ez így van a stresszteszt, nem egy előrejelzés. Nem a gazdasági vagy a politikai helyzetet jelzi előre, ilyen módon a Brexitből eredő helyzetet sem kell, hogy előrejelezzem. És csak a meglévő adatok alapján lehet megfelelő eredményekre következtetni. Az SSM nem döntött, nem a stresszteszt, nem az NKB, hanem az EBA döntött az egységes felügyeleti mechanizmus működéséről, és az EBA sok kontribútor, tehát hozzászóló segítségével dönt a stresszteszt fajtájáról, a bizottság szakértőjét, vagy az Európai Systemic Risk Board, az ESRB véleményét is bekérik, illetve a bizottság főigazgatóságának, idevágó főigazgatóságának kérdéseit. Tehát voltak éppen az LKB felügyeleti testülete semmilyen módon sem szól bele a stresszteszt eh, összeállításába. Ez nem is baj, hiszen így az érdekek összeütközése elkerülhetető. Az a fontos, hogy a makrogazdasági reális dimenziót pontosan írjuk le, Mindez persze azzal a veszéllyel jár, hogy a 28 európai tagállamban más-más makroprudenciális helyzet van. Makroprudenciális helyzet határozza meg a rendszerek, a bankok működését. Ugyanabban a pillanatban, amikor a stressztesztet képzik, végzik, nem minden banknak van szüksége makroprudenciális eszközökre. De persze a stresszteszt ilyen módon mégiscsak kihet a makrogazdasági helyzetre. Ami pedig a stresszteszt hiányosságait illeti, hát egyetértek önnel azzal, hogy időről időre újra át kell tekintenünk a stressztesz végrehajtásának módszertanát. Most már viszonylag hosszabb ideje használjuk ugyanazt a módszertant a stressztesztek végrehajtására, és készek vagyunk arra, hogy az EBA-val, vagy más kontribútorral, ha ezt a szót használhatom, áttekintsük az exercise módszertanát, tehát a stresszteszt végrehajtására vonatkozó módszertant. Azt mondjam, hogy nem megfelelően térképeztük fel a Deutsche Bank helyzetét, nem értek egyet önnel. Mi több, kijelentem, hogy a stresszteszt a statikus mérleget veszi figyelembe, azt mondva, hogy három egymást követő évben ugyanazt, ugyanolyan elv szerint kell a mérlegeket elkészíteni. Ha hibát követnek el, ugyanazt a hibának is meg kell jelennie. Ez az egyik szempont a stresszteszt vizsgálatánál. Hogyha dinamikus mérleget veszünk figyelembe, minden megváltozik, de a statikus mérleg adja a stresszteszt alapját, a legkényelmesebb helyzet az, persze, hogy mindenre nemet mondunk. Hát néha mit tagadás, én magam is hajlok arra, hogy mindenre nemet mondjak, de hogyha az ember felügyeleti munkát végez, akkor persze meg kell vizsgálni az ügyet, amelyet benyújtanak hozzá. A Deutsche Bank ügye az egyik ilyen ügy volt, amelyet mérlegre kellett tennünk. Egyebiránt volt egy másik ilyen ügy, amelyre nem terjedt ki az EBA, de a Streps stressztesztje erre kiterjedt. A műveletek, a művelet, egy magánművelet addigra már lezárult, a Deutsche Bank mérlegében ez 2015-ben szerepelt, a hivatalos könyvvizsgálók mutatták ezt ki, nem mi, és a kínai felügyeleti hatóság engedélyezése még nem érkezett meg. Ez persze az egyes nemzeti szabályoktól függ, hogy előtte vagy utána engedélyezi a felügyeleti hatóság a műveletet, Világosra kell persze tenni, hogy az egyes felügyelő hatóságok neveztegessék az idejüket. Mindezonáltal a Deutsche Bank ügyében minden okunk megvan arra, hogy folytassuk a munkánkat, és ne kétkedjünk a jelentésünkben. Jelzem egyébként azt is, hogy az első naptól kezdve minden publikus volt, semmit sem rejtettünk el a nyilvánosság tekintete elől, És persze az SSM és az EBA, tehát az Egységes Felügyeleti Mechanizmus és az Európai Bankhatóság felügyelő testülete e, megszavazta ezt a jelentést. Nem gondolom, hogy bármi hibát követtek volna a felek, nem osztom a véleményét. Köszönöm szépen, Sven Giegold. Welcome you for this annual... Köszönöm, és üdvözlöm itt asszonyom ezen az éves meghallgatáson. Először is eh, szeretném elmondani önnek, hogy ami a pénzügyi szabályokat illeti, az atmoszféra, a légkör változik, eh, mert eh, különböző területeken is erősödnek a szabályok, megváltozik a hang, nem és általánosságban is elmondhatom, hogy létezik az egységes felügyeleti mechanizmus, mert az SSM nélkül most Eh, gyakorlatilag egy lefele irányuló verseny lenne a szabályozásban, és eh, én úgy sejtem, hogy önök jó munkát, vagy úgy gondolom, hogy önök jó munkát végeznek. Ezt akartam először mondani. Ugyanakkor önök sem tudnak elszakadni a közhangulattól. Ami történt az MDA ügyben, illetve a második pillér követelményei kapcsán, különös tekintettel a szabályozói aspektusra. Ami ott történt, annak nincsen Európai Uniós jogalapja. Úgy látom, hogy meghajoltak a nagybankok nyomása előtt, és túlterjeszkedtek azon, ami a az európai, az, amit az EBA-ban, ami túlterjeszkedtek azon, amiben megállapodtak az EBA keretében. Ami a Deutsche Bankot illeti, legyünk nagyon világosak. A szabályok azt mondják, hogy lehet kivételt tenni akkor, hogyha a tranzakciót végrehajtották. Ezt a tranzakciót azonban, amire a kivételt adták, azt nem hajtották végre 2015-ben, hanem csak a közelmúltban e, igazolták azt vissza a kínai hatóságok. E, tehát e, nem követték a szabályokat önök, ezért is e, Várom el öntől, hogy őszintén beszéljen erről, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a stressztesztek nem minden eh, nem konzekvensek minden esetben, és eh, a tőkeáttételi mutató eh, az ugye névlegesen 3% volt, de valójában alacsonyabb. Fábio Dimázinak írt levele igazándiból nem igazán, nem hihető, nem hihetet, nem hiteles. Köszönöm. Először is azzal egyetértek, hogy a szabályozás megvá- a szabályozás még nincs véglegesítve. Nekünk ezt kell végigvinnünk, nem elfeledve, hogy honnan jövünk. Amit pedig elhatároztunk, azt végre kell hajtani. Ez a az egységes felügyeleti mechanizmus álláspontja. Nincs szükség további első pilléres követelményekre. A létező követelmények végrehajtását kérjük, illetve kérjük számon. Ami pedig az útmutatást illeti, a maximum distribution amount trigger. To the commission. Útmutatást kértünk a bizottságtól, mert a mi jogászaink azt mondták, hogy többféle értelmezés lehetséges a bufferek vonatkozásában, pufferek vonatkozásában. Megkaptuk ezt a tisztázó jellegű magyarázatot. Nyilván ezt utána úgy éreztük, hogy ezt végre kell hajtani, illetve azt szerint kell eljárni. A Pilot 2 követelmények plusz az útmutatások, azok nagyjából megegyeznek a korábbi Pilot 2 követelményekkel és útmutatásokkal. A felügyeleti útmutatás az egy nagyon komoly dolog, elvárjuk, hogy az útmutatásnak megfeleljenek a bankok. Közbevágott a képviselő úr. A, a, azonban az a tanács az, az szigorúbban volt megfogalmazva, mint amit önök végül is ténylegesen végrehajtattak. A Bloomberg azt jelezte, azt jelentette, hogy szigorúbbak voltak azok a szabályok, amik a tanácsban szerepeltek. Nem, nem hiszem, de Szívesen beszélgetek önnek, önnel e, ennek a részleteiről is. Ön említette a nagy bankokat. Az a híres levél, amit 12, 15-ben, bocsánat, 2015-ben és nem 16-ban küldtek a nagy bankok, de 2015-ben végrehajtottuk ezt az útmutatást, aztán 2016-ra vonatkozóan érkezett a bizottságtól ez a magyarázat, amit figyelembe vettünk, és nem látunk más lehetőséget, mint hogy azt beépítsük, és aztán elvárjuk a bankoktól, hogy az útmutatást e, betartsák. Nincs automatikus e, fellépés, van egy e, beszélgetés, aztán egy tőketerv, és ezt követően jön a felügyeleti reakció. Hát ezért nem maximum distribution relevant ez. De Deutsche Bank. Ami pedig a Deutsche Bank ügyet illeti, úgy gondolom, hogy megtettük, amit kellett. Ön azt mondta, hogy ennek a műveletnek 2015-ben kellett volna eh, beteljesülnie. Eh, de szerepelt a mérlegben az, hogy ténylegesen mikor, az nem teljesen egyértelmű, de egyébként sem ez, az, ez nem az EBH döntése, ez egy SSM döntés volt. Mi akartuk is, hogy nyilvánosságra kerüljön. Lehet, hogy nem voltunk szigorúak, nem mindig könnyű meghatározni a megfelelő politikát, de mindenképpen komolyan vesszük azokat a kérdéseket, megkereséseket, amelyek hozzánk érkeznek, és egyébként a bankokkal ugyanúgy járunk el egyenlően, mint egyikkel, mint a másikkal. Meg kell, hogy mondjuk, hogy ezt a parlamentnek ugye meg kellett szavazni, és akkor az volt a, a cél, hogy ne az osztalékokat korlátozzuk továbbra is alkalmazni szeretnénk ezt. És ha jól értem, akkor a megoldás nagyon jónak tűnt. Márko Válli a következő. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy érdeklődéssel figyeltem a német bankkal kapcsolatos válaszokat, és a stressztesztet és a 4 milliárd euró értékű stressztesztet 2015-ben ugye ez lezárult, 2016-ban kellett utána kijavítani, tökéletesíteni. Elmondták, hogy van lenne lehetőség arra is, hogy különböző eseteket értékeljenek, és egy bizonyos mozgástér is van, de van a következő probléma. Egy olyan bank, egy, egy rendszerreleváns bank, mint a Deutsche Bank, amelynek különösen fontosak a, a, fontos a kezelése, és a, a harmadik szintű kockázatokat nem lehet például figyelembe venni. Nos, itt azért a, a, a, azt látni kell, hogy ez a bankpiac torzulásához vezet. A pénzügyi kockázatokat teljes mértékben elfelejtjük. Külön mozgástér is van, akkor, amikor egy német bankot akarnak megmenteni, és amikor ez a bankvilágot is érinti. Nem tudom, hogy a, a spanyol bankokra ez hogyan lenne érvényes, vagy más bankokra is. Miért nem lehetett? Miért nem ment? Hiszen nemzetközi értelemben azért ez mégsem olyan jó. Az, e, az LKB e az, és minden más központi bank közvetlen konfliktusban vannak, és e, a nemzeti bankvilággal érdek ellentétek is láthatók. Az érdekek nem egyeznek a célokkal, és ezért nem működik az, hogyha egységes felügyeleti mechanizmus van, és hogyha nem lehet a válság okait megoldani. Valóban vannak olyan bankok, amelyek összeomolhatnak, rendszerszerű kockázat van, de ön azokat a bankokat említi, amelynek, amelyeknek az a problémája, hogy a, aki a gazdasági fejlődés számára biztosított köz, ö, összegeket visszakapják. Tudom, két perc csak. A... Igen, már megvan a kérdés. Az a kérdésem, hogy miért eltérő, miért bán, bánnak egy ba, spanyol bankkal másképp, mint a német bankkal. Köszönöm szépen a kérdést. Nem szeretem nem szeretek egy-egy bankról mondani, de azért hadd mondjam azt el, hogy az a bank, amelyet említ, azzal kapcsolatban 2015-ben semmi nem történt, minden 2016-ban volt, és ennek eredményeképpen a bank nem kért semmit, mert nem lett volna releváns a bank. Nem tudom, hogy mindez honnan van, mert mint hogyha teljesen más volt a helyzet. Még kérdést sem tettek fel. Nem egészen értem, hogy mi, miért veti ezt fel. Tudom, hogy az újságokban ez volt, de nem volt helyes. Tehát úgy gondolom, hogy a spanyol felügyeletet kellene megkeresni ezzel, ami pedig a pénzügyi kockázatokat, piaci kockázatokat illeti, ahogy nem lehetne elég hatékonyan. Nos, a piaci kockázatokat igenis szeretnénk felvenni, figyelembe venni, mindig is. Nagyon komoly kockázatok a piaci kockázatok, és ezt komolyan vesszük. Különösen a válságot követően. De én úgy gondolom, hogy a válság előtti időszakban is ugyanez volt. a bankokat pontosan ugyanúgy kezeljük a hitelkockázat, piaci kockázat, és nyilván nem akarjuk, hogy nehézségeket okozzunk. A piaci, ne, azt is akarjuk, hogy a piaci kockázat okozon nehézségeket a, a tevékenységükben. Köszönöm szépen, Barbara Kappel. Köszönöm szépen, elnök úr. Női asszony, a következő mondatot idézték öntől október 17-én. A bank azokat részesíti előnyben, akik nem buknak meg. Nos, az alacsony kamattól kezdve a büntető kamatokig a szabályozói követelményekért felver, mind azt a kérdést veti fel, hogy hogyan kezelik tényleg a bankot. Azt mondta, hogy 15%-os megtérülés volt idén, mondta, hogy a nem bankokkal egyre növekszik a verseny. Két rövid kérdés van ezekre a kérdésekre. Az első a szabályozás és a verseny, a bank és nem bank viszonya. A bankok átláthatósági követelményei vannak, a bázeli kritériumok, stb. stb. És éppen ez sokkal szigorúbb szabályozást jelent, mint az árnyékbankoknak a működési körülményei, aki, amelyek már az európai pénzpiacnak egyharmadát adják. Na kérdés, nem gondolja, hogy az árnyékbankok és a fintechs a jövőben szintén szabályozást tárgya kell, hogy legyen, és öm, így lehessen azonos feltételeket biztosítani a bankok szám, bankokkal. És ha igen, akkor milyen határidőket mondana? A másik pedig az állami kölcsönök kockázata, a besorolás, többi. A bankokat köt, nem akarják egy kötelezni arra, hogy biztonságos, befektet, biztonságos forrá, formákba fektessenek be a kockázatos területeket, ne vegyék be a portfóliójukba, hiszen az állami hiteleknél kockázatot jelent az is, hogyha túl sok forrásba investálnak jelezte azt is, hogy nincsen forradalmi vagy célirányos kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy a, a kockázatokat magasabb tőke követelménnyel kockáz, korlátozzák. Idézem önt újra. Ami forradalmi lenne, az az, hogy plafont határozzunk meg a kötvények erre vonatkozóan a kérdésem. Mondja, legyen szíves, milyen makroökonomiai következményei lennének ennek az államokra nézve, és mit gondol arról, hogy, ha, hogy nem vezetnék, hajtaná fel ez az árakat, és a bankok helyzete sokkal nehezebb lenne, és irreálisabb elvárásoknak kellene eleget tenniük. I hope I will not forget anything. A kérdések nagyon jók, remélem semmit nem felejtettem el. Nos, ha végig gondoljuk a bankok, azt, hogy a bankoknak fontos a jelenlegi helyzethez igazítani az üzleti modelljeiket, akkor azt kell látni, hogy először is hatékonynak kell lenni. Jó hír, hogy számos európai bank igyekszik ezt megtenni, tehát van lehetőség arra, hogy hatékonyan csökkentsék a költségeket. Egyéb helyzetekben E, újfajta e, és különleges bankszolgáltatási kapacitásokat kellene megnézni, talán összeolvadások lennének szükségesek bizonyos országokban vagy helyzetekben, annak érdekében, hogy hatékonyabbak legyenek, bár ezt már látjuk, látjuk, ez már folyik jelentős mértékben is. Ezek elsősorban azok a formák, amikkel a bankoknak most foglalkozni kellene. Nem stratégia, de eszköz például a digitalizálás. Így is költségeket csökkenthetnek a bankok. Nem pusztán a digitalizálás az ügyfelek felé, hanem a jó minőségi számítástechnika a bankon belül automatizálás, jó automatizálás, nagyon határozott eszköz arra, hogy csökkentsük a költségeket. Ami a versenyt illeti a nem bankokkal. Nos, valóban ugyanaz a kockázat, ugyanazok a szabályok kell, szabályokat kellene elvileg alkalmazni, amikor csak lehet. Teljes mértékben támogatjuk a bizottság javaslatát, hogy az árnyékbank világgal foglalkozzon, hogyha ezek kvázi bankként működnek. Olyan bankműveleteket folytatnak, amely megkérdőjelezi azt, hogy tisztességesen versenyeznének a bankokkal. Nos, ezt nyomon követjük, de talán az is lehet, hogy a fintechnek a banki szolgáltatásokra szüksége van bizonyos tevékenységekhez, tehát ez a bankok számára is lehetőség lehet. De valóban a verseny nagyon kemény, bár nyitott az új pénzügyi környezetben, és a bankoknak meg kell találni a módját annak, hogy jól dolgozzanak egy ilyen erős versenyhelyzetben. Végig kell gondolni, hogy mennyire hatékonyak az üzleti modelljeik. Ami az állami kitetts- források kitettségét illeti. Ugye nincsen ezzel kapcsolatos kockázatértékelés még, bár tudjuk, hogy ezzel foglalkozni kell. A bankunió is arra épült, hogy valamit tenni kell az európai szinten, valószínűleg nemzetközi szinten is. Én magam azt ajánlanám, hogy induljunk el ezen a hosszú úton, hiszen minél hamarabb elindulunk, annál előrébb jutunk. Kezdjünk el valami olyasmit, ami mm, kicsi, lassú, fokozatos, és nem okoz törést a pénzügyi stabilitásban. Ideális esetben jó lenne, hogyha azonos feltételeket eredményezne mindez az európai bankokkal. José Manuel Fernández, a mi Fernándezunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Én is szeretném az egységes felügyeleti mechanizmust minél hamarabb látni. Az, hogyha újra tőkésítenék az általános takarékpénztárat Portugáliában. Szeretném tudni, hogy ebben milyen szerepet játszott az LKB, és az elnöknek milyen szerepe volt az újra tőkésítésében. Aztán kiadta tovább azt az információt, ami erre vonatkozott. Vajon ezt a, az LKB-nak is mindig továbbítják. Eh, a, ez a bank hogyan tudja elindítani az újratőkésítést? újratőkésítést? My, uh, my job as... Az én feladatom felügyelőként az nyilvánvalóan az, hogy a bank megfelelő fel legyenek tőkésítve, a gyengeségeket feloldjuk, és akkor, amikor erre valóban sor körül, és egy állami bank esetében kerül erre sor, akkor a kormány ezt el kell, hogy fogadja, hiszen ez nem, nem a válság miatt kialakult helyzet. Nos, Ilyen helyzetben teljesen normális, hogy a bank, bank, szempont, bank számára több tőkére van szükség. Állami bank esetében a versenyfőigazgatósághoz tartozik ez, ott kell biztosítani azt, hogy az a fajta állami forrás, amit a bank kap, a teljesen normális mm, befektetői környezetben kapják. A tőkebefektetés megtérülési aránya, ahogy ezt a magánbankoknál is várják, hogy olyan legyen, stb. stb. Ezekre a bankokra is igaz, tehát mindez. És ön is említette, hogy akkor, amikor um, az elnökség új elnökség vette át az Európai Unió elnökségét, akkor valóban megfelelő értékelést kellett újra elindítani különböző szinteken attól függően, hogy a bank és azok, akiket a bank kinevezett, azok megfelelő prudenciával végezzék a munkájukat a csúcsvezetőségen, a normál szinten. De hát ez a normál, ez teljes mértékben a normál ügymenethez tartozik, nem teszünk még különbséget ebből a szempontból az állami és a magánbank között. A versenyfőigazgatóság ellenőrzi ezt, mert ezt úgy tekintik, mintha ez egy olyan beruházás lenne, amit egy magánbefektető tesz. Köszönöm szépen, Jákob van Weizsäcker. Köszönöm szépen, elnök úr, nagy öröm számomra, hogy itt van meg, el, eh, itt eljut hozzánk. Nos, a kérdés, amit feltennék, az tulajdonképpen a ma reggeli amerikai választás eh, eredményéhez kapcsolódik, mert eh, a választás eredménye újra fájdalmasan vetette fel, hogy mennyire fontos a bizalom a kormányok iránt. Az önök intézménye rengeteg tőkét fordított a válságot követő időszakban a kilábalásra, úgyhogy a felelősségük is jelentős. Ezt teljes mértékben látjuk mi is. De akkor, amikor ilyen felelőssége van egy, van egy intézménynek, akkor nyilvánvalóan kérdés, hogy az óvatosság mit jelent. Vajon azt jelenti-e, hogy azt akarják biztosítani, hogy az egyenlegeket nagyon hamar e, tisztázzák, és azért, e, mert ez jót tesz a lakosság számára is. Külön érdekeket akkor bizonyos kormányok vagy bankok érdekeit nem veszik figyelembe. 2013-ban e, indult el az áttekintés, jelentős idő volt eljutni ide, és amit most mond, az 2013-tól való kérdés, és igazából már rég el kellett volna érnünk mindezt. Hogyan próbálják a következő hónapokban, években biztosítani azt, nehogy, hogy ne jelentős bizalmi problémába jussunk ami a Bázel 3, Bázel 4-et illeti. Hogyha elfogadjuk azt, ami tulajdonképpen észszerű, hogy a kockázatmodellezés az, az egy valóságos dolog, még hogyha nyomon is követjük, amit tesznek, akkor természetesen szintén logikus a felügyeleti stratégiába bevenni a tőkeáttételi arányt és különböző kimeneti alapokat is, amiről most beszélünk. A kérdésem az az, hogy nem lenne jó, hogyha a jelenlegi különleges helyzetet próbálnánk valamilyen formában egy olyan nemzetközi fórumra is bevinni, mint a Bázel. És akkor ezek, a, ezek a, az alapok nem lennének. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nos, teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy mekkora bizalmat fektetnek belénk az SSM-be, és valóban szeretnénk, hogyha megfelelnénk ennek. Nos, a, az átfogó értékelés átlátható kell, hogy legyen a befagyott hitelekre vonatkozóan is, amelyet először már elvégeztünk, és az is fontos, hogy megfelelően be tudjuk vonni az auditorokat is. Így lehet ezeket az expozíciókat akkor lefedni. Ez azt jelenti, hogy igen, hosszú ideig lehet majd akkor ezekkel együtt élni, de nem elegendő azonnal piacra dobni őket, bármi az ár, akármilyen is legyen az ára. Még akkor is, hogyha kétes ügyletek vagy kétes értékesítésekről van szó. Most a második lépésre jutunk, ami azt jelenti a bankok számára, hogy jó lenne, hogyha megfelelő tartalékaik lennének, de ez önmagában nem lesz elegendő, hanem a gazdaságot is finanszírozniuk kell a bankoknak. Nem lehet óriási terhet rájuk róni. Ezért gondoltuk azt, hogy ezt a folyamatot érdemes lenne felgyorsítani. Nekünk nyilvánvalóan kötelességünk azt is figyelembe venni, hogy a jelenlegi helyzet, a különböző bankok helyzete ö, hogyan alakul, milyen a, a különböző jog, milyen a jogi helyzet, a jogi keretek. A leghatékonyabb vagy a legjobb módja annak, hogy ezzel foglalkozzunk, az a, az esetenkénti felügyeleti munka. Próbálkozunk azzal is, hogy igen, alaposan, amennyire csak lehet, megvizsgáljuk a, az ex, a kétes expozíciókat, Uh, thanks to the guidance that we have published. De az útmutató, amelyet a jövőben talán kiadunk, az, az is segít majd abban, hogy biztosítható legyen, hogy az expozíciók valóban megfelelő eszközök, eh, megfelelően kezelhetők. És az új hitelek nem vezetnek vissza minket a korábbi helyzetekhez. Ami a modellezési kockázatokat illeti, hát valóban van ilyen, és ez a modell komplexitásától is függ, a szándékoktól is. A tőkeáttételi arány az jó eszközehez, a kimeneti um, ár, um, adatok. Hát, hogyha jó munkát végzünk, akkor a modellek értékelésével tudjuk segíteni a modellek minőségét is, és a fenntartását, de az tárgyalás kérdése is meglátjuk, hogy lesz majd. Hogy mi lesz ennek a lehetséges output flow-nak a szintje. Az új standardizált megközelítéssel fent tudjuk tartani az egyszerűséget és a kockázat érzékenységet is. Úgy gondolom, hogy ez jó irányba megy. Az is igaz, hogy kevesebb ösztönző mutat majd arra, hogy ezeket a modelleket alkalmazzák a bankok, és valószínűleg azért nem fogják, akik nem alkalmazzák, azért nem alkalmazzák, mert egyszerűbb bankok, és a kockázatérzékenység is más szinten van. Nagyon sok elem fogja befolyásolni a meg, az egyes megoldásokat. De mindenképpen stabil és észszerűen prudens megoldásokat kell kapjunk a végén. Köszönöm szépen, José Manuel Fernández. Próbálok franciául beszélni, mert akkor nincs szükség tolmácsokra, és szerintem jobb így. Azt gondolom, hogy az átláthatóság a, mindig a legjobb politika és a legjobb út. E, a felelősségvállalás kultúrájára van szükség, e, a nemzeti parlamentek nem tehetnek fel kérdést az Európai Központi Banknak. A konkrét kérdésekre válaszolva az Európai Központi Bank nem ad válaszokat. Én úgy gondolom, hogy az Európai Központi Bank és a felügyeleti mechanizmus nem rendelkezik szereppel a portugál bankok újratőkítés, újratőkisítésében. Ez egy kérdés, illetve azt is kérdeztem, hogy mikor találkoztak önök a portugál bik elnökével, illetve az formális vagy informális volt-e, illetve milyen típusú információt küldött az Európai Központi Bank a folyamat elején. Tehát melyen, milyen információk voltak a, a hitellel kapcsolatban, a bank helyzetével kapcsolatban, a veszteségbecslésekkel kapcsolatban, Szerintem itt most helye lenne az átláthatóságnak, mert az átláthatóság mindig a legjobb út. Köszönöm, eh, hogy franciául kérdez, mert tényleg könnyebb válaszolni eh, franciául a kérdésre. Eh, nyilván az átláthatóság egy jó dolog, ugyanakkor ott van a szakmai titok kérdésköre is és nekem sincsen információm arról, hogy egy parlamenti képviselő hogyan szavaz a titkos szavazáson, csak úgy, ahogy nem tudok minden banktitkot. E, ugyanazt tettük azzal a bankkal is, amit a többi bankkal. Nem azt mondom, hogy nincsen felelősségünk az újratőkésítésben, Eh, egy bank, hogyha gyenge helyzetben találja magát, mondjuk tőkehelyzete megrendül, vagy valami más történik, akkor eh, megkérdezzük ettől, megkérjük ezt a bankot, hogy tőkésítse fel magát, és vessen véget a problémájának. Nyilván eh, vannak helyszíni ellenőrzések, hogyha dátumokra kérdez rá, hogy mikor mi történt, azt most fejből nem fogom tudni megmondani. Ehm, itt most két évre kell visszamenni, ehm, nem tudom a pontos válaszokat a dátum szerint, de a mi felügyeleti tevékenységünk során ehm, beszéltünk a bankkal, át bekérettük a dokumentumokat, Tartottunk helyszíni vizsgálatot, helyszíni ellenőrzést, e, és, e, és kértük a saját tőkére vonatkozó adatokat, és e, automatikusan ez a bank ezt követően a piacon a beruházóktól kért tőkét, ami egyébként a, és a, a saját tulajdonosaitól, ami ugye a portugál állam. A, aztán, hogy mi történik más, állap, más bankokkal, amelyek eh, piacon keresnek megoldást, ez az Európai Bizottság kompetenciájába tartozik, eh, mert eh, neki kell verifikálnia azt, hogy ugyan olyan módon kapta meg ezt az állami tőkét a bank, mint amilyen módon megkapta volna egy magán befektetőtől, és amennyiben ez nem így történt, akkor vissza kell fizetetni. Ez a bank eh, beszélt Kupan úrral a eh, versenyfőigazgatóságtól, és eh, az lett a vége, hogy nem kaptak engedélyt. Más kérelmezők is, német bankok is a versenybizottsághoz fordulnak tőkésítési ügyekben, tehát az, hogy egy bankot fel kell tőkésíteni, az, az nem, egy, nem egy rendkívüli kérdés, és nem feltétlenül állami támogatás. Nem Euh, euh, Találkoztam tehát euh, ezekkel a személyekkel is, tehát a portugálokkal, um, Egyébként, amikor engem megkeresnek, én mindenkire igent mondok, tehát ha valaki beszélni akar velem, akkor hajlandó vagyok. Az, hogy formális vagy informális volt-e a találkozó, um, nem, nem tudok különbséget tenni. Ha én valamikor valamit ígérek, akkor ez már is egy formális ígéret. Szerintem ez egy felügye, teljesen normális felügyeleti eljárás, és hogy egy bank vezető számára mi az, ami elfogadható, formális, informális találkozók ezzel vagy azzal, igazgatósági talogokkal. Routine pour nous Thank you, Alfred Sand. Köszönjük szépen, Alfred Sand. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ERO rendszer elkerülhette a kettes ö, szabályozást ö, azáltal, hogy az európai, globális és a nemzeti bankfelügyeleti rendszerek működnek. Ez biztosítja azt, hogy a kockázatokat egységesen kezelik az eurozónában. Ugyanakkor az elmúlt években az egyes bankok bizonyos régiókkal vagy fogyasztókkal megszakították a kapcsolatot, azért mert nagyon magasak a megfelelési költségek, kockázatok jelentkeznek a más jogrendben működő bankokkal való együttműködésből, illetve a pénzmosási veszély is felmerül. A korrespondens bank kapcsolatokra kiterjed-e az európai kockázatkezelési stratégia, vagy sem ez a kérdésem? Hiszen, hogyha ezt nem kezeljük ezt a kérdést, akkor ez veszélyeztetheti a bankszolgáltatások működését, illetve a lakosság legkitettebb és sérelékenyebb részén működő szervezetek működését, illetve pénzzel, hitellel való ellátását is veszélyeztetheti. Főleg az a kisebb zónáiban jelenthet ez kockázatot. Az SSM célja az, hogy a bankok közötti együttműködést támogassa. Kérdezem, hogy hogyan látja ezt a problémát, és milyen szakpolitikai döntéseket terveznek hozni EU és nemzetközi szinten, hogy a problémát megoldják. Indeed, I am aware that... Köszönöm, tisztában vagyok velem, hogy egy sor bank jelentősen csökkentette corresponding banking aktivitását, korrespondens banki tevékenységét, főleg az SSM keretén belül a kis eurozónás országok irányába. Sajnálom ezt, de hát persze nem ez a megfelelő felügyeleti munka célja, hogy a korrespondens banki tevékenységet csökkentsék. És persze a fogyasztóvédelmi szabályok, vagy a pénzmosási szabályokat tiszteletben kell tartani. A küszöb magasabban van, mint korábban, a bankok tisztában vannak a kockázatokkal, és felügyelőként azt kell, hogy mondjam, hogy helyes, hogy figyelnek a kockázatokra. Ez az oka annak, hogy a korrespondens banki tevékenységüket csökkentik. Az SSM-et ugye egységes jogrendként lehet tekinteni, ilyen módon az SSM alá tartozó bankok számára nem értük még el ezt az állapotot, de hát ez a végcél, hogy az SSM alá tartozó bankok nyugodtan tevékenykedjenek. Máskülönben nem tudom, hogy a korrespondens vagy levelező banki tevékenység csökkenése tekintetében mit lehet tenni. Hát ez nem hozzám tartozik, úgymond. Nem, nincs, nem áll jogkörömben, hogy ebben a kérdésben fellépjek. Köszönöm. Pablo Zalba. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm önnek is, hogy itt van ma közöttünk. Itt a szekurizációs, illetve a, a CIA-ról szeretnék kérdezni. A hierarchy megközelítésről, másrészt viszont vannak olyanok a parlamentben, akik a kockázat megtartást 20%-ra akarják csökkenteni, kérdezem, a mi a vélemény ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Először is nem szabad megfeledkezni arról, hogy az előző bázeli csomag végrehajtására még sor kerül, és ez pedig keményebb szabályokat fog az értékpapírosítás területén eredményezni. Az egyszerű és átlátható értékpapírsírosítás érdekében nekünk, felügyelőknek megfelelő, megnyugtató és prudens hozzáállásra van szükségünk, és úgy gondolom, egy, ez, ez az LKB véleményem, hogy a biz, bizottság erre vonatkozó javaslata elfogadható és vezető, ezt mi is támogatjuk. Ami pedig a visszatartási, vagy retention, vagy retenciós köve, kötelezettségeket illeti, most 5%-nál állunk. Ez egyszerű <clears throat> értékpapírosítási es, esetben ez elegendő 5%-os küszöb. Nem hiszem, hogy magasabbra kellene ezt emelni. Másfajta értékpapírosítás esetén, hogyha a kockázatok magasabbak, akkor lehet, hogy célra vezető lehet megemelni az 5%-os küszöbet, de ez az egyszerű, átlátható ilyen értékpapírosítás esetében úgy gondolom, hogy az 5%-os retenciós vagy visszatartási küszöb elegendő. Köszönöm, Eva Kájli. Köszönöm szépen, Nui asszony. Köszönöm válaszát az Attika bankkal kapcsolatban, melyben biztosított azzal arról, hogy az LKB a SSM keretén belül rendelkezésre álló eszközeket használja majd, hogy minden bankra magas szintű felügyelet vonatkozon az erőzónában belül. Az SSM aktív szerepére számítunk, nem csak a maga Európában, hanem a periféri országokban is. Kérdésem ugyanakkor az MPL-ek csökkentésére vonatkozik, főleg a déli országokban, az SSM által, vagy a bank jegybank által meghatározott befagyott hitel csökkentésre vonatkozó céloknak nehéz megfelelni a jelenlegi adminisztratív keretek mellett. Persze a cégeknél mutatkozó rossz hitelek csökkentése tekintetében, a céges rossz hitelek csökkentése tekintetében különleges eljárásokat vezettek be, ezek célra vezetők lehetnek, de figyelembe véve, hogy a válság milyen súlyos, nem vagyok bizakodó. Úgy gondolom, hogy legalább a primér állampolgárok, tehát az állampolgárok érdekeit kell figyelembe venni, és kérdezem ez alapján, hogy elfogadhatóvá válik-e az SSM keretén belül, hogy az állampolgárok érdekeire tekintettel nagy vonalúban járjanak el. Nos, a keret, amelyről beszélt, azon feltételekből jött létre, amelyet a görög bankok és a görög kormány válasz alapján alakítottunk ki. De még egyszer mondom, nem értük még el azt az állapot, állapotot, hogy a rossz vagy befagyott uh, hitelek uh, területén teljes áttörést érjünk el. A csomagot még vitatjuk, vita zajlik róla, november közepére várható egy végleges megállapodás. eddigre végleg, és 2017 elejére véglegesítik a bankok, akik végrehajtják ezeket az intézkedéseket, a végrehajtási lépéseket. Minden esetre fontos, hogy jó irányba lépjenek el az MPL-eket maguk előtt görgető, a rossz hiteleket maguk előtt görgető bankok. Persze ezek a rossz hitelek, vagy befagyó hitelek is különbözők lehetnek. Cégeknek nyújtották, kis és középvállalatoknak, magánszemélyeknek, és itt, is, itt sem mindegy, hogy személyi hitelt nyújtottak, vagy pedig jelzálog alapú hitelt nyújtottak. Ilyen módon még nálunk is vita zajlik arról, hogy melyik mit kell elsősorban kezelni, de biztos vagyok benne, hogy a természetes személyek, a primér rezidensek, tehát az ország állampolgárjának nyújtott hitelek nem az első helyen állnak majd a rossz hitelek felszámolása folyamatában. Jelzem egyébként nem csak a bankok érdekét szolgálja ez, hanem a cégek érdekét is hogyha a cégek vissza akarnak térni az üzleti világba, hogyha újra hitelképesek akarnak lenni, új pénzforrásokhoz akarnak jutni, akkor bizony a főkönyveiket meg kell tisztítaniuk az MP ektől a rossz vagy befagyott hitelektől, és megfelelő módon kell majd átalakítaniuk a könyveikben lévő kitettséget és tőkét. Nem azt mondjuk, hogy az NPL-ek százaléka egy bank könyveiben nulla százalék legyen. Hát ez nem reális. De akkor, amikor az SSM átlagánál nagyobb szinten, ez egy 7%-os küszöb egyébként, tehát ha a 7%-os átlagnál magasabb a rossz hitelek aránya, még ekkor is a bank bemutatja az LKB felügyeleti hatóságának a rossz hitelek kezelésére vonatkozó tervét. Mi ezt reflektorfénybe állítjuk, bíráljuk, megvizsgáljuk, ezután végrehajtási mérföldköveket határozunk meg, és bizony, ha a bank betartja a határidőket, és, és az általa vállalt követ, köv, kötelezettségeknek megfelel, akkor um, jó úton járunk. Tehát nem akarunk itt um, egy kalap alá venni mindenkit, egy merev százalék kulcsal dolgozva, és még egyszer mondom, hogy a primary rezidensek, rezidentek egy ország állampolgárai biztos nem a rossz hitelek felszámolásának első cél személyei lesznek. De helyes fejlemény az, hogy restrukturációs terveket dolgozzanak ki, és a non-performing kreditből performing kreditet, a rossz hitelből jó hitelt, a befagyott hitelből felolvat, vagy működő hitelt alakítsanak ki bankok. Köszönöm Daniel Nui ezt a nagyon érdekes és tanulságos meghallgatást. A következő meghallgatásra márciusban kerül sor, egész addig a parlament második bank uniós jelentését, éves bank uniós jelentését készíti el, amelyet egyebiránt nem más, mint maga a tisztelt ház plenárisa fogad majd el. És persze az SSM-ről és Daniel Nüivel személyesen a párbeszédet folytatjuk. Köszönjük. Sorry, it's my uh, mistake. We move to point seven, agreement between you and Canada. Következik a hetes napi rendi pont megállapodás az Európai Unió és Kanada között. Markus Ferber a raport. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok rövid lenni. 99 óta van Kanadával megállapodásunk, a eh, versenykérdésekről a megállapodást eh, újra tárgyaltuk, esetben a bizonyítékok cseréjéről van szó a két, tehát az európai és kanadai versenyhatóságok között. A versenyjogról beszélünk, nem a polgári büntetőjogról. Olyan esetek feldolgozásáról van szó, ahol egy feltételezett versenyellenes viselkedést tapasztalható a transatlanti kereskedelmi kapcsolatokban. A globalizált világban vannak, le, vagy a versenyjog sértések globális dimenzióval rendelkeznek. Ennek megfelelően kell a versenyhatóságoknak globálisan eljárni. Ezért az ilyen jellegű megállapodások adják meg a versenyjogi választ a globalizációra. A Kanadával való megállapodás a második, van egy más Svájccal, együttmű, az is együttműködési és kölcsönös cserére vonatkozó megállapodás. Kanada lenne tehát a második, és talán emlékeznek még arra, hogy a meghallgatás, Vesztália asszony meghallgatásának keretében felszólítottuk őt, hogy lépjen, és további megállapodásokat a Svájcihoz hasonlóan kössön valóban. Ennek hagyományaképpen kértük mi is ezt. Most azt javaslom a jelentésemben, hogy szavazzuk meg ezt a megállapodást, és tudom persze azt is, hogy csak a konzultáció szakaszában vagyunk a végén, a tanács ratifikál erre az eljárásra, majd még várni kell, hogy egyáltalán a tanács engedélyt adjon erre. Ez eljárásbeli kérdés. És hogyha eljutunk oda, akkor én azt javasolnám, hogy a megállapodást szavazzuk meg. Nem szab- ezzel nem tudunk semmit változtatni, nem szabad, de pontosan az a vonal, ami Svájccal hatályos, és ami Svájcnál már beigazolódott. A versenyjogi albizottsággal már elemeztük, és nagyon jó tapasztalatokat gyűjtöttünk. A javaslatom előadóként az lenne, hogy szavazzák meg tehát a jelentést. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Ez egy egyetértési eljárás, ugye? vagy a 352-es cikk e, mindig érdekes. Alfred Zandt. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Ahogy a raportőr már mondta, a megállapodás az EU és a kanadai kormány között a versenyjogi szabályok alkalmazásáról tényleg egy viszonylag egyszerű megállapodás. Az Unió és Kanada versenyjogi hatóságainak együttműködéséről szól arról, hogy hogyan cseréljenek adatokat, versenyellenes magatartásokat illetően, és ahogy azt már mondtuk, a megállapodás az egy korábbi megállapodást javít tehát ezt mindenképpen támogatjuk. Kanada egy olyan ország, amely ugyanazokat az értékeket osztja, mint az Európai Unió, tehát amikor adatvédelmi vagy magánélet jogához szóló szabályokról van szó, akkor a kanadaiaktól várhatjuk, és elvárhatjuk, és remélhetjük, hogy betartják azokat. A tanács fel hatalmazta a bizottságot több mint 8 évvel ezelőtt, hogy kezdje meg a tárgyalásokat. A kérdés az, hogy miért tartott 8 évig ez a folyamat. Amennyire én tudom, nem volt semmifajta ellenirányba tartó nyomás, tehát nem értem, hogy mi tartott ilyen sokáig. A, mind a két ország ezért abban, hogy konvergens versenyjogi szabályokra van szükség, és ennek gyorsabban kellett volna megtörténnie, vagy valamit esetleg nem értek, voltak-e valami fajta rejtett buktatók, és melyek. Ez a megállapodás a CETA-tól független. E, meglepne, hogyha a kollégák e, nem akarnak kihasználni azt a lehetőséget, hogy mégis belekeverjék a CETA-t, mert mind a kettő e, megállapodást tartalmaz versenyjogi szabályokat. 17-es, 17-es cikk 2-es bekez, második bekezdésére gondolok. Az intézkedések átláthatóak és eljárásjogilag tisztességesek, a versenyjogi szabályok alóli mentesítés az megint csak átlátható lesz, és az ilyenekről a két fél beszámol egymásnak. Tehát a megállapodás aláírása és ratifikálása az nagyon is kompatibilis a CETA-val. Noha ez a, azt reméljük, hogy ezt, azt lehetne mondani, hogy igazándiból ezt a megállapodást integrálni is lehetett volna a CETA-ba, és nem kellett volna külön megállapodást tárgyává tenni. Chair, uh, I would like to thank uh, the... Elnök úr, uh, raportőrnek köszönöm ezt az újabb jelentést. Itt most eh, nem akarok hosszasan beszélni, azt gondolom, hogy ez a globális gazdaság szempontjából egy eh, nagyon kedvező megállapodás. Eh, egy globális piacon a határok nem szabhatnak határt a gazdasági tevékenységnek. Szükség van a beruházások növelésére. A cetára utalva ez megint csak azt mutatja ez a megállapodás, hogy a nyitott piacok, illetve a jobb eh, eh, eh, fogyasztóvédelem mindenkinek az érdekében áll, és végső soron ez a célja ennek a megállapodásnak. Én örülök az adatvédelmi szabályoknak, amelyek a megállapodás új változatában szerepelnek. Van egy kérdőjel még, nevezetesen a javaslat nem tartalmaz olyan kötelezettséget, hanem diszkrecionális lehetőséget ad arra, hogy meghatározzák, hogy mi minősül fontos érdeknek. Szerintem fontos érdekünk fűződik ahhoz, hogy definiáljuk azt, hogy mi az a fontos érdek, és hogy ki mondja meg, hogy mi a fontos érdek, mert ez a része a szabálynak így nem elég egyértelmű, de gyakorlatilag ez az egyetlen kritikus megjegyzésem ezzel a szabályjal kapcsolatban, egy tervezettel kapcsolatban. GUE részéről, tessék! Köszönöm. Köszönöm. A GUE a GUE ellenzi ezeket a politikákat. E, mindig e, mindig arról szólnak ezek a megállapodások, hogy a közszolgáltatások magánkezekbe kerüljenek, és erre tudnék számos ágazatot mondani, hosszú a lista. Ezért azt mondani, hogy a versenyjogi szabályok a fogyasztókat védik, az nem igaz. Valójában a nagy cégek érdekeit szolgálják. A jelenlegi versenyjogi szabályok Kanada és az Európai Unió között nagyon keveset adnak hozzá a, ahhoz, hogy a nagy oligopóliumokkal eh, felvegyük a harcot, és eh, valójában e, fenntartják az átláthatatlanságot, és továbbra is diszkrecionális jogot adnak a versenyjogi hatóságoknak döntések meghozatalára. Ez a megállapodás az Európai Unió és Kanada között egy időben érkezik, még, mint a, a CETA, amely megint csak az oligopóliumok közötti együttműködés, valamint a tőke közti együttműködést szolgálja tehát szerintem nem, téves irányba, téves irányba megyünk. Köszönöm szépen, akkor visszaadom a szót az előadónak. Köszönöm szépen, ha... Bocsánat, még valaki hozzá kíván szólni. Igen, köszönöm szépen. Oké, okay, dann darf ich jetzt. Akkor szabad? Szabad. Köszönöm. A szorosabb együttműködésről való megállapodás 99-ből származik, és ezért úgy gondolom, hogy nem tud megfelelően hatni a transatlanti területen a versenyjogi eljárásokra. Az új megállapodás Svájccal jó példa a arra, hogy Kanadával is hasonlót kössünk a jövőben, és szükség van arra, hogy a bizalmas információk cseréje, tehát bizonyítékok cseréje a nemzetközi kereskedelem a 2016-ban és a következő években szükséges, megvalósulhasson. A, az Európai Bizottság 2012-13-as versenyjogi határozatai mind harmadik országokra vonatkoznak, és a kartel megállapodások is 80%-ban szerepeltek ebben, tehát a verseny eljárások aránya óriási, és éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megújítsuk ezt a, a megállapodást. Mégiscsak jó, hogy elmondtam, ugye? Ugye, ugye? Please, Jó, akkor az előadónak adom a szót, köszönöm. Két rövid megjegyzésem van versenyjogról beszélünk, nem pedig a CETA-ról, ezt határozottan szögezzük le. Az egésznek semmi köze a CETA-hoz. Ez egy saját külön megállapodás. Másodszorban pedig természetesen mm, elvi vitát is folytathatunk a versenyjogról, de hagyj jegyezzem én is meg, hogy a tulajdonjogi szerv, a szolgáltatások tulajdonjogi megszervezése nem az Európai Uniónak a dolga, hanem azoké, akik a szolgáltatásokat biztosítják, és akik, akiknek csak a marginális köze van a versenyokhoz. Nem hiszem, hogy a kanadai megállapodás lenne most az elvi vita lefolytatása a versenyjogról, ez majd máskor egyszer megtehetjük. Persze szívesen látom, a, vagy szívesen dolgozzanak a kollégák a versenykérdésekkel, az én bizottságban ma is jöhetnek, de én azt kérem azért, hogy ezt az utat, azt az utat, amelyet mi parlamentként a bizottság felé mindig is üdvözöltünk, most ezt következetesen járjuk végig. És Kóra, ami téged illet a kérdésedet, szívesen mond, segítek a magyarázatban, de most így kapásból nem igazán tudnék válaszolni arra, hogy eh, mik a fontos eljárások, amelyekre itt figyelni kell, ahogy te is említetted. Úgyhogy eh, van még idő, lehetőség arra, hogy ezt tisztázzuk. A tanács hivatalosan még nem tette lehetővé, hogy a véleményünket elmondjuk. Úgyhogy korán remélem, hogy majd tudok válaszolni a kérdésedre még időben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor ezt a pontot is lezárhatjuk. Ez minden esetre egyszerű szavazás lesz majd, egyetértési szavazás, majd visszatérünk a szavazás beosztásnál erre. Le is zárjuk ezt a pontot, nézzük a következőt, ami a következő. És egyből üdvözlöm Dombrovskis alelnök urat. I welcome Vice President. Üdvözlöm az Európai Bizottság alelnökét, Dombrovskis biztost a strukturált párbeszéd keretén belül. Ez az első strukturált párbeszéd, mióta pénzügyi szolgáltatások portfólióját megörökölte Hill biztostól. Nagyon releváns kérdések állnak előttünk, és ezért nagyon releváns beszélgetésre számítok önnel hiszen a CRR, CRD csomag, a TILAK, a CCP szanálási javaslat, hogy csak néhányat említsek, aztán az egész bankuniós, a tőkepiaci unió szabályozásának kérdései, az értékpapírosítás, tényleg csak címszavakban mondom. Ráadásul a PRIPS-ről úgy tudom, hogy a kollégium ma döntött. Egy szóval sűrű az önök menetrendje, kíváncsian várjuk, hogy mit mond ön biztos úr nekünk. Megadom Dombrovskis alelnöknek a szót. Fél hétkor el kell mennie, ha jól tudom, tehát nagyon kemények leszünk az idő kezelésében. Alelnök úr, uné a szó. Elnök úr, köszönöm szépen, igen, tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy eszmét cseréljek önökkel. A mai nap egy különleges nap, az amerikai választások eredménye kihat a mai napra, és éppen ezért azt hiszem, hogy nagyon helyes, hogy itt vagyok, és megvitatjuk, hogy hogyan lehet pénzügyi ágazatunkat megerősíteni, stabilá tenni, és egy fenntartható növekedés biztosítani Európában. A pénzügyi szolgáltatásokról szóló munkánk szélesebb körű gazdasági stratégia részét képezi, és figyelembe véve, hogy egyre nagyobb a bizonytalanság a piacokon van, ezért fontosnak tartom meghatározni, hogy folytatjuk a prudens makrogazdasági és költségvetési politikákat, ugyanakkor a strukturális reformokat folytatjuk, növeljük a versenyképességet, munkahelyeket teremtünk, és biztosítjuk, hogy senkiről se feledkezzünk meg. Ezt a megközelítést ugyanakkor az éves növekedési beszámolónkban fogjuk részletezni. Ami a szélesebb körű gazdasági helyzetet illeti, látjuk, hogy a gazdaságaink ellenállóak, az Európai Bizottság azzal számol, hogy minden európai tagállam növekedést mutat jövő évben. De a kockázatok fennmaradnak, és um, a kockázatokkal nagy bizonytalanság jár. Szakpolitikai döntéshozóként uh, biztosítanunk kell a növekedést, és a kiszámíthatóságot, ez vonatkozik a pénzügyi ágazatra is. Itt fontos reformokban állapodtunk meg az elmúlt években, megerősítendő a bankázatot, bankágazatot, elmélyítettük az európai tőkepiacot és az európai tőkepiaci uniót. Tehát örömmel vitatom meg önökkel azt a kérdést, hogy hogyan tudjuk ezt a munkát folytatni. Kezdjük a tőkepiaci unióval. Szeptemberben egy közleményt bocsátottunk ki, amely megerősíti a 2015-ös akciótervünket, és támogatja ennek célkitűzését. Köszönöm az Európai Parlament támogatását e projekthez. A lendületet meg kell őrizni, és meg kell mutatni, hogy Európa komolyan gondolja, hogy elmélyíti a tőkepiacot, és ennek érdekében az első intézkedéseket elfogadtuk a prospektus rezsim ö, átalakítására gondolok, amelyel ö, könnyebben jelennek meg a cégek a tőke, illetve a kötvénypiacon, és az egyszerűsített, standardizált ö, értékpapírosítás rendszerét is biztosítottuk, ö, függet, az EKB, mint független intézmény ellenőrzésével, és persze a szociálisan orientált beruházásokra is gondoltunk, az európai kockázati tőke és az európai szociális tőke alap felállításával. Köszönöm Pablo Zablaj, Szirpa Pitikainen, illetve Peter Jazek és Paltang munkáját. Ezek a javaslatok célja az, hogy megerősítsük az európai cégek erőhelyét hiszen ők megerősíthetik Európa újonnani lábraállásának folyamatát. Megegyeztünk a keretekben, tehát lépjünk előre, és valóban biztosítsuk kötőke áramot a cégeknek. Három szempontot szeretnék kiemelni. Egyrészt az inszolvencia kérdésére más megközelítésre van szükség Európában. A bizottság a európai cégek számára meglévő üzleti adatok alapján egy új esélyt akar biztosítani, új határértékeket akar biztosítani. Másrészt a különböző adórezsimek akadályozhatják a beruházást, éppen ezért próbáljuk az adó visszatartás rendszerét egységesíteni, és a közös konszolidált adó alap kialakításával igyekszünk az adórendszereinket közelíteni egymáshoz. Harmadsorban az EU-ban nincsen egységes piaca a szakmai nyugdíjalapoknak, ez egy új lehetőséget kínál, tehát a foglalkoztatási nyugdíjalapoknak a pán-európai nyugdíj alapokra szóló keretről szóló konzultációt lezártuk, és egy jogalkotói tervezettel rukkolunk elő jövő évben. Nagy becsvágyó célkitűzéseink vannak a fenntartható finanszírozás tekintetében. Az EU a 2014-2020-as költségvetési időszakban költségvetésének 20%-át az éghajlatakciókra, éghajlatfellépésre, illetve a zöldítő intézkedésekre fordítja majd. Mindezt figyelembe véve az Európai Bizottság egy magas szintű munkacsoportot, szakértő csoportot állít föl az EU fenntartható finanszírozásról a zöld kötvénypiac potenciálját próbáljuk kihasználni. Növeljük az átláthatóságot, és a nem pénzügyi beszámolás irányelvét is elfogadtuk az intézményi és a foglalkoztatási nyugdíjak ellátásáról szóló Brian Hayes által jegyzett jelentés is ezt a kérdést térképezi fel. A bizottság a hosszú távú és fenntartható beruházások kérdését vizsgálja meg ezen a területen is, tehát a nyugdíjak területén is. The Capital Markets, tehát a kő tőkepiaci uniót folytatni kell, és a zöld könyv meglátásait meg kell erősíteni, melyel a fogyasztók vásárlási erejét, vásárló erejét próbáljuk növelni, és próbáljuk egyszeresíteni, hogy a fogyasztók összehasonlítsák a termékeket, és biztosítjuk, hogy az egységes piacon a legjobb mechanizmusok működjenek. Nagyon fontos, hogy a határokon átnyúló módon jól nyújtsák a szolgáltatásokat. A fintekeket is helyzetbe kell hozni, hiszen ők lendületet adnak a piacnak, de ugyanak a fogyasztóvédelem szintjét nem szabad kompromitálni a jövő év elején új intézkedésekkel állunk elő. Most pedig tovább lépek, és a bank ágazatról szeretnék beszélni. Lépéseket tettünk, hogy elmélyítsük a tőkepiacot, ugyanakkor az EU bank ágazat kereteit is próbáljuk megerősíteni, és a bankok jobban kapitalizáltak, mint a piac előtt, a jelenlegi stresszteszté is ezt mutatja. Ugyanakkor sok bank továbbra is nehezen nyújt hitelt a reálgazdaságnak, az alacsony növekedés, alacsony kamat eh, periódusban. Ez tehát komoly kihívást jelent a meglévő bizniszmodellnek számára. Megfelelő válaszokat kell adni ezekre a kihívásokra, de ez elsősorban a bank ágazat feladat. Az Európai Bizottság prioritása pedig az, hogy megfelelő szabályozói környezetet biztosítson. Meg akarjuk erősíteni a bankuniót, az EDIS-re, az Európai Bet- eh, eh, Betétbiztosítási Rendszerre vonatkozó javaslattal is, ehm, Eszter de Lange az eh, önök eh, jelentésének, ez, erről szóló jelentésének a mm, előadója. Az MPL-ek, rossz hitelek tekintetében mm, strukturális támogatási mm, eh, szolgálatot állítottunk föl, ezen felül pedig a tagállamokkal együttműködünk, hogy testre szabott megállap, megoldásokat találjunk a a, ezekre a problémákra, tehát a helyreállítás és a szanálás problémára. A tőke megfelelési szabályozás és irányelv lehetőségét próbáljuk kialakítani. Egyrészt a nemzetközi normákat fogjuk alkalmazni, a Bázeli Bizottság, illetve a pénzügyi stabilitási tanács, az SFB iránymutatásai szerint. Másrészt ugyanakkor áttekintjük a saját jogszabályainkat is, hogy ezeket arányossá tegyük. Mindez tehát azon erőfeszítésénk részét képezi, amelyel jogszabályainkat a legüzlet vagy cégbarátabb akarjuk tenni. A visszaigazolási nyilatkozat vagy a Call for Evidence adatait feldolgozzuk. Burkhard Balc jegyzi az ezzel kapcsolatos jelentést a parlamentben örülünk az ő munkájának. A, fontos, hogy a szélesebb reálgazdaság finanszírozását biztosítsuk, Ugyanakkor megfelelő prudenciális eredményeket kell elérni. Meg kell, és csökkenteni kell a megfelelési terhet a cégek számára, és konzisztensé kell tenni az egész szabályrendszert. A tőke megfelelési rendelet, illetve az európai piaci infrastruktúrális rendelet idevagó passzusítás át fogjuk tekinteni. Ezen felül pedig a pénzügyi rendszerrel lesekedő más kockázatokkal is foglalkozunk, Reméljük, hogy a pénzpiaci alapok tekintetében év végéig sikerül majd egy dokumentumot e, előállítani, csökkenteni kell az itt rejlő kockázatokat. Meg szeretném köszönni Nina Gillnek munkáját ezen a területen. Az év vége előtt a bizottság a hely az központi elszámolás helyreállítási számlázás kérdésében is dokumentumot áll készít elő. Igyekszünk a lehető konzi, legkonzisztensebbek tenni, lenni az egyes jogszabályokkal, Egyrészt a helyreállítási szanálás, másrészt a központi szerződő felekre, a CCP-kre vonatkozó szabályok tekintetében. Jövő évben pedig egy új javaslattal állunk elő makroprudenciális keretünk modernizálására. Konzultáció lejárt, várjuk a válaszokat, illetve a válaszokat most fogjuk értékelni. A makroprudenciális keretünket erősebbé tesszük, de ugyanakkor arányosabbá is, és az ESRB-t pedig még hatékonyabban. Végezetül röviden a PRIPS delegált rendeletről szeretnék beszélni, melyről az Európai Parlament elégedetlenségét hangsúlyozta, illetve kifogással élt. A PRIPS egy fontos fogyasztóvédelmi jogszabály, és első kötelezettségünk a fogyasztók irányába jelentkezik. Az Európai Bizottság az Európai Parlament idevalgó határozatát megvizsgáltam, és az európai felügyelő testületek véleményét is figyelembe vesszük. Az RTS-t átalakítjuk majd, tehát a technikai standardokat átalakítjuk. Ugyanakkor a bizottság a PRIPS rendeletet 12 hónappal elhalasztott, illetve a határidejét véglegesítette annak érdekében, hogy az RTS-t pontosítani és véglegesíteni lehessen. Úgy tesszük ezt, hogy ezt ugyanakkor nem a level 1, az egyes szintű jogszabály területén fogjuk újra szabályozni. Ennyit tehát a pénzügyi szolgáltatások területéről, mint láthatják, igyekszünk jó egyensúlyt kialakítani elmélyíteni az egységes piacot, biztosítani a gazdaság finanszírozását, ugyanakkor megvédeni a fogyasztókat, de megvédeni a pénzügyi ágazatot attól is, hogy túl nagy terheket röljünk rá. Mindenképpen örömmel tekintek annak elébe, hogy önökkel konzultáljuk. Köszönöm szépen figyelmüket. Mács, Mr. Vice President. Köszönjük a elnök úr. Én mindezzel nagyon egyetértek és örülök annak, hogy én se azzal is egyetértek, hogy a parlament eh, eh, ne nyissa újra meg az első szintű szabályozás kérdését. Eh, most kezdjük akkor a hozzászólókkal. Zálba úr először. Köszönöm. És spanyolul szeretnék beszélni. Köszönöm, eh, alelnök úr. Először is szeretnék gratulálni önnek ahhoz, hogy eh, immár még fontosabb tárca került az ön birtokába, és eh, az is egyértelmű, hogy nagyon hatékonyan kezdte a munkáját ehhez. Gratulálok. Azok a jelentések, amelyeket ön is említett, és amelyeket én is olvastam, e, egyértelművé teszik számomra, meg amit elmondott, hogy ön nyitott e, ezekre a jelentésekre, és tudom, hogy találkozott spanyol és portugál miniszterekkel is a strukturált párbeszéd keretében, és el kell, hogy mondjam, hogy majdnem egyöntetően pozitív a fogadtatása a döntéseknek, és ez a ház is majdnem egyöntetően támogatja azt a döntést, hogy ne legyenek befagyasztva pénzalapok. E, Tudná-e valamit mondani a tegnapi találkozóról? Valóban ez egy olyan téma, amely kicsit túlmutat a mai találkozónk keretén, de a koordinátorok tegnap egy közös eh, álláspontban állapodtak meg. Köszönöm. Pablo, ami a struktúrált párbeszédet illeti, tudatában vagyunk annak, hogy mi lett az eredménye a struktúrált eh, párbeszédnek, és tudjuk azt, hogy milyen fogadtatása volt annak, hogy nem kell felfüggeszteni a támogatásokat, hogy ne kelljen felfüggeszteni a támogatásokat Spanyolországnak és Portugáliának. Nyilván ezt minden figyelembe veszük, amikor majd a csomagot elkészítjük. A mi szándékunk az az, hogy egy olyan csomagot készítsünk, olyan határozott csomagot a november 16-ára a költségvetési folyamatban, ahol értékelni fogjuk a stabilitási és növekedési paktummal kapcsolatos hozzáállást, tehát azt, hogy Spanyolország és Portugália betartja -e ezt, illetve a túlzott deficit eljárásból kifolyó kötelezettségeket. Spanyolországban egészen a közelmúltig csak ügyvez, ügyvivő kormány volt, ezért is kellett kiindulnunk abból, hogy a költségvetés az a politikai változásmentességen alapul, de már kaptunk egy levelet Spanyolországból, Luis de Gimpestől aki ismertette velünk az új kormánynak a eh, kötelezettségvállalását, amely arra vonatkozik, hogy eh, tartsák magukat a megállapodásokhoz. Ez eh, egy kielégítő álláspont, mert ezt figyelembe kell vennünk akkor, amikor döntünk arról, hogy a pénzalapok felfüggesztése kerülnek-e, vagy sem. Nyilván nem tudom megerőlegezni ezt a döntést, amit a bizottság a jövő héten fog hozni, de mindenképpen azokat a jelzéseket, amelyeket önök is küldenek a bizottság felé, azokat komolyan veszük és figyelembe veszük. Ennek nagyon örülünk, mondja az elnök. Péter Zimon következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem van. Az egyik a az értékpapírosítás, a másik pedig az érdész. Az értékpapírosításnál arról beszélünk, hogy mennyi, illetve mekkora az a kockázat, aki a az értékpaparosítást várja, és mennyire tudjuk a pénzügyi válságot, különösen az Egyesült Államokban nagy kárt okozó válságot elkerülni. A frakcióm a házon belül a szerint a saját könyvek maximum 20%-áig ezt, tehát maximum 20%-ig kell a saját könyvekben megtartani, mások 5%-ot mondanak. Gondolja, hogy járható az az út, hogy azt követően, amit értékpapír, hogy azt szerint differenciálunk, hogy mit értékpapírosítanak. Miért javaslom, hogy beszéljük meg ezt a differenciálást? Az, amit Európában értékpapírosítunk, az borzasztóan eltér Európában. A kiesési kvóta a jelzálók hidelegnél háromszor akkora, mint az autóiparban lehetségesnek tartja-e, hogy az értékpapírosítás tárgya szerint differenciálunk abban, hogy a könyvek tartalma szerint mi kockázatos. Ez az egyik. A másik az édészre vonatkozik. A fizetésképtelenségi eljárásról beszélt, de Lange úr is a, asszony a jelentésében a biztosítási szakaszból a teljes közösségévé válás szakaszra való átmenetben, tehát a hármas szakaszra való átmenetben azt, azt mondta, hogy legyen Európában egy fizetésképtelenségi rend, eljárásrend. Hogyha ezt így közelítenénk meg, akkor vajon elfogadná ezt? Elmenne -e addig, hogy a végén az egységesítés kapcsán azok a követelések, amelyeket de Lange asszony az Ediszre vonatkozóan eh, felállított, igazolhatók lennének el? Ja. Két kérdést hallottunk. Az első az értékpapírosítás és a kockázat visszatartás. Ezt mindenképpen meg kell, hogy beszéljük, de alapvetően a mi javaslatunk a meglévő felfogást szeretné megtartani a, a kockázat megtartásnál. Széles egyetértés van a szabályozó hatózásságok, központi bankok, minisztériumok, érintett szakértők szerint megfelelően működik a jelenlegi kockázat visszatartó mechanizmus. Alig van ennek ellentmond, vagy alig van olyan szám, vagy olyan eh, módszer, amiben a különböző résztvevők ilyen széles körben egyet ne értenének. Az Európai Bankfelügyelet, tehát az IBA elődje már 2009-ben úgy határozott, hogy nem bizonyítható, hogy eh, az ötről bármi másra alternatív számra való eh, kockázat visszatartási arány módosítása kamatokat befolyásolná, a kamatkiigazítást, és bármiféle változást eredményezne, nem kívánatos következményt okozna. Egy hasonló megközelítés alkalmaztunk az EBA-nál 2014 végén. A jelentést akkor a a, az értékpapírosítás, kockázat visszatartás és nyilvánosságra hozatalról írt egy jelentést, és ezek már jól megalapozott és jól működő folyamatok az Európai Unióban. Úgy tűnik tehát, hogy a, jogszabályozó, a szabályozó már sok mindent tett azért, hogy a, a meglévő rendszer a szándék szerint teljesítsem. Ezért a javaslatunk. Természetesen várjuk a parlament döntését, álláspontját e kérdésben, és készek vagyunk arra, hogy nyílt, konstruktív formában találjunk megoldást. Amit mondok, az tulajdonképpen azt próbálja igazolni, tehát próbálom csak magyarázni a bizottság javaslatát. A másik kérdés az Edisszel kapcsolatos. Jelenleg a, ter, a jelentés tervezet óta, ami ugye csak a közelmúltban van, tehát jelenleg emiatt pontosan fel kell tudnunk mérni, még a szavazást megelőzően, hogy milyen következtetések legyenek. Általánosságban elmondható, hogy a bizottság hangsúlyozza, hangsúlyozta azt, hogy a kockázat csökkentés és a kockázat megoldás, megosztás együtt kell, hogy legyen. És aztán az a modell, ami, ami ki, ki kell dolgozni a modellt, amivel a javaslatot finomítjuk. Köszönöm szépen. E, és ennek jogilag is életképesnek kell természetesen lennie. Így van. Más kérdések. E, Wimber kollega. Köszönöm szépen, biztos úr. Egy e, európai nyugdíjkonferenciáról jövök vissza. A bizottság először tavaly konzultált erről a kérdésről, és a a lehetséges változásokra a az áttekintés szerint már menet közben szükség lesz. A mentességeket, amiket beépítettük, 2018-ban lejárnak, és az önök áttekintése is azt mutatja, hogy még nincs megoldás a C- arra, hogy a CCP nem készpénz alapú fedezeteket biztosítson. Látja-e az időkereteket? hogy a jogszabály valószínűleg mikor jön ki, és a központi bankok, felügyeletek hogyan találják majd meg a megoldást arra, hogy az európai nyugdíjalapokra ezeket vonatkoztassák, és hogyan fogják a nyugdíjalapok problémáját ennek a tükrében megoldani. Jó, tehát, ami az emirát tekintést illeti. Valóban ez már tavaly óta folyamatban van, igen széles bizonyíték van már a különböző e, érintettektől, és volt egy célirányos konzultáció is erre vonatkozóan, és az első konklúzió az az, hogy az emir alapvetően jól működik. Vannak bizonyos szempontok, mint a, a derivatívák kérdése, azt még meg kell valósítani. Nem akarjuk tehát a jogszabály lényegét megváltoztatni, sokkal inkább arra összpontosítanánk, hogy célirányos javaslatokkal próbáljuk a túlzott szabályozói terhet, vagy az arányosság iránti igényt kérdéseit rendezni. A cél az az, hogy a módosítókat az emér módosítóit jövő év elején nyilvánosságra hozzuk, és akkor a 2018-as nyugdíjmentességek lejárta előtt már tudni lehet a vonatkozó szabályokat. Mivel még mindig a munka folyamatban van, nem tudok többet mondani. E, természetesen tisztában vagyunk e, azzal, hogy e, a mentességek, a nyugdíjalapok aluli mentességek kérdése megoldást igényel, és hogyha szükséges, akkor akár meg is tudjuk hosszabbítani a mentességeket. Köszönöm szépen. Enrique Bo. Köszönöm szépen, elnök úr. kávesámban. Köszönöm szépen, elnök úr. Négy megjegyzésem van minden előzetes bevezető nélkül rátérek a lényegre. Az első két kérdésem a következőkre vonatkozik. Ugye mindig azt mondják, hogy az van az euró, biztonságos, pénzügyi kockázatok vannak, stb. De azért a piacok mindig azt mutatták, hogy azért akkora biztonság nincsen, és van egy ilyen folyamatos aggodalom, ami messze nem jó. Valószínűleg amiatt van ez, mert nem elég szigorú, nincs elég szigorúság és átláthatóság. Gondoljuk csak a Deutsche Bankra. A Deutsche Bank mindig azonos szabályokat, azonos szabályok alkalmazását forszírozta. De vajon ez azt jelent, ez, ez azt jelenti, hogy mindenki időt nyer, és a piacok azok hogyan fognak erre reagálni? Nyilvánvalóan ellenállnak majd, ez világos. Nagyon sok szóbeszéd van az olasz nemzeti bankról, és mindezt persze úgy mondom, hogy tudom, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség. A harmadik kérdésem. Öntől vagy a bizottságtól tudni szeretném, hogy mi a véleményük, a Brexit hogyan hat majd, hogyan befolyásolja a, a közös tőkepiac kiteljesedésének a folyamatát, hogyan befolyásolja az unió tőkepiacait, a, a betétbiztosítási alapot, stb. Nem tudom elképzelni, hogy az az ország, amely félig kint, félig bent van, ne billentené ki az egyensúlyból ezt az egész helyzetet. A negyedik kérdésem pedig eh, a bizottság inszolvencia kezdeményezésével kapcsolatos, a vállalatok fizetésképtelenségével. A konzultációs eljárás tudom, hogy most van folyamatban, de vajon a bizottság tud-e valamit mondani már? Van-e valami eh, elsősorban az úgynevezett második esélyre gondolok, ami nagyon sok mindenkinek fontos lenne, döntő lenne Európában. Köszönöm. Ja, valóban Rengeteg kérdés volt, amit most hallottam. Vegyük sorra. Először is. A stresszteszt eredménye a bankrendszerben. Az eredmények úgy gondolom világosak. A bankrendszer összességét tekintve sokkal jobb, jobban van feltőkésítve, és lényegesen jobb formában van, mint néhány évvel ezelőtt. Igaz persze az is, hogy vannak bizonyos gyengeségek, és ezeket próbáljuk kezelni. Említett néhány konkrét bankot is. A bizottság konkrét bankok helyzetét nem kommentálja, ami a módszertant illeti, a stressztesz módszertanát. Tudjuk, hogy van az EBAS stressz teszt, és a, az EBA modalitásokkal kell ezt összehasonlítani, megvizsgálni, és általában véve világos, hogy a bankoknak az üzleti modelljeiket ki kell igazítani, hogy meg tudjanak felelni a változó gazdasági és technológiai, de hát szabályozói környezetnek is. Említette az olasz bankrendszer helyzetét, van némi előre lépés az elmúlt évek óta, a, különösen az MPL-ek kérdésében, eh, tehát a befagyott hitelekre vonatkozóan már egyfajta értékpapírosítási rendszert, vagy egy atlanti alapot hoztak létre, némi konszolidáció, és úton van már, folyamatban van az olasz bankágazatban. Szorosan együttműködünk az olasz hatóságokkal, hogy a helyzetet megoldhassuk. Aztán a Brexit kérdése. Nyilvánvalóan az is fontos, hogy minden tagállam konstruktív legyen a pénzügyi piacokra vonatkozó jogszabályokat, és általában a jogszabályokkal kapcsolatban, de ugye ez messze meghaladja ez a, az ágazat helyzetét végül pedig a fizetésképtelenségi keretek. A következő hetekben már elő fogunk terjeszteni egy minimum harmonizációs irányelvjavaslatot, ami az életképes vállalatok adósságainak a szerkezetváltására irányulna. Ez az az úgynevezett második esély. A javaslat úton van, és egy szélesebb munka is folyamatban van. Viszonyítási pontokat dolgozunk ki a különböző tagállamok különböző fizetésképtelenségi keretei számára. Megnézzük, hogy mi az, ami működik, hol van reformokra szükség, és Tulajdonképpen pontosabb információt kérünk a tagállamokról, az eredményekről. Tehát arról, hogy meg, mennyi adósságot sikerült visszatérinteni, hány fizetésképtelenségi eljárást indítottak, és a többi, és a többi. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen. Papadimulis képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Dombrovskis biztos úr. Üdvözlöm itt az Ekonban az Európai Parlament épületében, a szakbizottságban. Említette a 2017-es növekedési számokat. Én hazámról, Görögországról szeretnék kérdezni. Két nappal ezelőtt az Eurócsoportban azt mondtam, hogy Görögország sikeresen érte el az idei célokat, és először költségvetési szuficitet ért el. És mind a költségvetési szuficit, mind a növekedés tekintetében előrejelzéseik vannak a 2017-ről. Kérdezem, hogy mind az állami költségvetés, mind a költségvetés, mind a gazdaság fejlődése tekintetében milyen előrejelzéseik vannak. Második kérdésem. Moszkovici kollégája nem olyan régen azt mondta, hogy szükséges és lehetséges, hogy a görög program második értékelését végrehajtsák, valamint a 2016 májusában az IMF részvételével említett részvételével megtörtént látogatás után a görög hitelek átminősítésére is lehetőség van. Egyetérte ezzel a látogatáson elhangzottakkal is, ha igen, hogyan látja ezt? Köszönöm. Nos, a görög gazdaság helyzetéről várakozásunk az, hogy a görög gazdaság már most is növekedési pályára állt. 0,3%-os recesszióval számolunk idén, de erős 2,7%-os növekedéssel számolunk jövő évben. A görög gazdaság tehát növekedési pályára áll. Ami pedig a költségvetés kérdését illeti, a programcélokat strukturális módon határozzák meg. De a idének fél százaléka lesz a költségvetés hiányának a GDP-hez vetített aránya, és jövőre ez még csökkenteni fog, csökkenni fog két százalékra. A strukturális egyensúlyokról, a strukturális egyensúly cél 1,75 százalék jövő évre, és ezt úgy gondoljuk, hogy teljesen reális és elérhető. Aztán az adósság intézkedésekről. A májusi járócsoportban rövid, közép és hosszú távú adósságintézkedésekről született döntés, és ezen az alapon dolgozunk mi a bizottságban. és a második áttekintés kontextusában természetesen ezen célokat veszük figyelembe. Hangsúlyozni szeretném, hogy az Európai Bizottság nem Görögország hitelezője, hanem más eurozónás országok azok, tehát neki kell majd meghatározniuk, hogy milyen intézkedéseket kell elfogadni, de a bizottság mindent megtesz, hogy a megállapodást előre elősegítse. Köszönöm, Molly Scott kéten. Köszönöm, elnök úr hogyha nem hangzik túl becsvágyónak, gratulálok a biztosnak, hogy ilyen sok témával foglalkozott, én most egy újabb témával gazdagítom a vitát, a Brexitet. A Brexittel az Egyesült, Állam, Egyesült Királyság harmadik állammá válik. Ilyen módon az EU pénzügyi szolgáltatásokra kiállított engedélyt nem kaphatja meg bár a jelenlegi vita nem demokratikus ellenőrzés alatt zajlik, de úgy tűnik, hogy a konzervatívus, konzervatív kormány tényleg komolyan a Brexit pályára áll. Ezt persze én nagyon sajnálom, és ebből pedig az ered, hogy nem csak az európai gazdasági térséget, hanem a Vám Uniót is elhagyjuk. Mark Garnier, kereskedelmi miniszter egy nemrégi interjújában azt mondta, hogy a, akár a kemény, hány a puha Brexitet választjuk, az európai pénzügyi útlevél, útlevelet elveszítjük. Gárnyi, azt mondtam, hogy egy testre szabott megállapodásra van szükség az Egyesült Királyság bankjai számára. Kérdésem az biztos úr, hogy Mire gondolhatott ön szerint Gárnyé kereskedelmi miniszter? És hogyan látja az egységes belső piacnak milyen előnyére válna egy ilyen megállapodás az Egyesült Királysággal? És nem tudom, hogy szolgálatai modellezték-e a különböző lehetőségeket. Újton újra hangsúlyozta az Európai Bizottság, meg más európai szereplők, hogy a négy alapszabadság csomagban kerül megtárgyalásra. Nem lehet őket külön választani, nem lehet kimozsolázni a négy szabadságból azt, amit az Egyesült Királyság meg akar tartani, a többit pedig elvetni. Ez a megközelítésünk, ez az álláspontunk, Mindenfajta részletes tárgyalásban nem tudunk bonyolódni. A bizottság teljesen világos volt, hogy az 50-es cikk bejelenti, aktivizálásának bejelentése utána kezdődnek meg a tárgyalások. Előzetes tárgyalásra nincs um, lehetőség. A labda az Egyesült Királyság térfelén van, tőlük várjuk az 50-es cikk bejelentését. Köszönjük szépen! Márkó Zanit nem látom. Ánemansz úr, tessék. Köszönöm szépen, biztos úr. Nem igazán látja be a frakciónk azt, hogy miért kell nyitva hagyni bizonyos dolgokat. Ehm, ehm, a Schengeni zónával kapcsolatban egy csomó dolgot nem értünk. Szeretném megkérdezni, hogy tegnap óta miért változtak az ön jogkörei? Azért kérdezem ezt, mert mindannyian tudjuk a nemzetközi közgazdasági területtel kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok beli választás eredménye a standardizálástól azt fogja eredményezni, hogy el fogunk térni a standardizálástól, az azonos feltételektől, a rendszer sokkal mereg, merevebb lesz, e, úgyhogy e, a rövid kérdésem, e, kérem, hogy pontosítsa az álláspontját. Én úgy gondoltam, hogy a Bázel 3 ügyében a nemzetközi a tőke normák nemzetközi tétele Európán belül az integráció, er- a, a tőkenormáknak, tőkepiacoknak a, a, az egységesítése. Tehát, hogy kinek az oldalánál el akarja kerülni azt, hogy a nemzetközi normák szerint egységesítsünk, vagy sem. De, ha, de talán rosszul értettem, és mégsem ezeknek az oldalán, hanem inkább, sokkal inkább én, akik még több gázt szeretnének adni ennek az egész folyamatnak. Uh, Oké, okay. Oké. Okay. A Basel 3 vég befejezéséről. Azt kell, hogy mondjam, hogy az EU pénzügyminiszterek már kétszer megfogalmazták ebbéli véleményüket, a júliusi ECOFIN-en, illetve a korábbi ecofin is. A múlt havin, nem az e-, ehetin. És világosra tettük, hogy a bázában megállapodottaknak kell megfelelni. A Bázel 3 befejezése nem vezethet a tőke követelmények jelentős növekedéséhez. Ez az egyik észrevételünk. Másrészt a kockázat érzékenységet is meg kell őrizni a rendszerben. Azért, hogy a bankok ösztönzőket kapjanak, hogy kevésbé kockázatos üzleti modelleket válasszanak. És ez megjelenik majd a tőkepiaci <clears throat> követelményekben is. Erről egyhangulag döntött az EFKOFIN tanács és a Bázel 3-ban is ezt képviseljük, a Bázel 3 bizottságban, és remélem, hogy ennek fényében megállapodásra tudunk jutni. Köszönöm. Köszönjük szépen. A kollégák tudják, hogy holnap szavazunk a tisztelt ház állásfoglalás indítványáról, a Bázel 3-ról. Egy kiegészítő kérdést tessék. Még van egy percem. Szeretném csak, eh, hogy eh, eh, biztos úr, hogy kövesse azt, hogy mi történik az óceán túloldalán, mert nem a Bázel 3-nak a, a szó, tehát a, a, a szavait kell megváltoztatni, hanem meg kell nézni, hogy az integráció irány, milyen irányban fog fejlődni. Um, Köszönjük, Hökmárk úr, tessék. Ökmark képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úr az előadását. Felvetek egy kérdést, kíváncsi vagyok, hogyan látja a növekedés kérdését. Hiszen, ahogy mondta, az európai gazdaságok jövő évben növekedési pályára állnak, de ez egy kivételes monetáris politikán nyugszik. Azt mondhatjuk, hogy voltak éppen ez rendkívüli hogy a kamatszintek nulla vagy negatív szinten mozognak. Pénzöntél a piacokat. Mennyire fenntartható az megítélése szerint? Hiszen van ennek a jelentségnek egy másik oldala, mégpedig az, hogy a pénzpolitika azt a kockázatot vállalja, hogy a pénzügyi buborékokat finanszírozza az olcsó pénzzel. Mennyiben nyugszik tehát a várható növekedés a reálgazdaság teljesítményén, és mennyiben a fenntarthatatlan monetáris politikai kereteken? Ezt világosan kell látnunk ahhoz, hogy megítéljük a reform politikák eredményét a tagállamokban és az unióban. De azért is fontos ez, hogy pontosan lássuk, hogy mennyire fragilis, mennyire illékony, borulékony a gazdaságunk. Az új amerikai elnök személye veszélyezteti a globális kereskedelmet, ennek fényében is hogyan látja tehát a monetáris politikára lesekedő veszélyeket, illetve hogy milyen reformokat kell még végrehajtanunk. Oké, okay. Köszönöm azt a kérdést. Mennyire fenntartható a gazdaság talpraállása? A bizottság hangsúlyozza, hogy a gazdaság talpraállásának negyedik évében vagyunk, de ez egy nagyon szerény megerősödés, ezt meg kell erősítenünk és fenntarthatóbbá kell tennünk. Ami a monetáris politikákat illeti, Mário Draghi maga is hangsúlyozza, hogy a strukturális reformokat a gazdaságban nem lehet monetáris politikával egyedül megoldani. A monetáris politika legfeljebb időt adhat a tagállamoknak, tehát adhat a, adhat a tagállamoknak, de a szükséges strukturális reformokat végre kell hajtani. Ezért vitatjuk meg az EU gazdaságpolitikai prioritásait, hármat határoztunk meg, a beruházások megerősítése, hiszen még mindig hiányzanak a beruházások, ez egy rövid távú probléma, és negatív kihatással van a hosszú távú növekedési potenciálunkra, másodszorban strukturális reformokkal kell modernizálnunk a gazdaságunkat, harmadsorban fiskálisan felelősségteljes politikákra van szükség, hiszen nincsen fenntartható növekedés fenntarthatatlan állami költekezés mellett. Ez az a három elem, amelyet hangsúlyozunk, ez az a három elem, amely az éves növekedési jelentésünkben is szerepel, és a jövő évi növekedési jelentés felkészülése során is ez a három elem vezércsillagként vezet bennünket. Hogyan halad a reform ágenda? Azt mondanám, hogy halad, de persze az ember szívesen látna gyorsabb fejlődést. Például az ország specifikus ajánlások területén úgy látjuk, úgy értékeljük, hogy a korlátozott és pici eh, között mozog az ország specifikus ajánlások átvétele. Kevéssé veszik át, vagy picikét átveszik. Egy szóval a strukturális reform menetrend tekintetében többet kell tenni, és ezt hangsúlyozzuk is a tagállamokkal folytatott vitánkban, eszmecserénkben. Hangsúlyozzuk, hogy az ország specifikus ajánlásokat komolyan kell venni, és ezeket alkalmazni kell. Köszönöm szépen, Nina Jill. Köszönöm, üdvözlöm itt eh, alelnök úr. Októberben ön egy beszédet tartott New Yorkban, és azt mondta, hogy a beruházásokat akarják növelni eh, és eltüntetni a határon átnyúló korlátokat, a ahhoz, hogy a CMU azonban valóság legyen a reálgazdaság eh, számára, szükségük van arra, hogy az eszközkezelő ágazat is részt vegyen ebben. A Azonban tény, hogy ez nagy részt a Cityben van, és egyesek azt mondják, hogy a bizottságot lebénítja ez a tény, és innentől kezdve elvesztette a jövőképét, nem tudja, hogy mit tegyen, elkezd technikai kérdésekre koncentrálni, mint az ekvivalencia rendszerek. Megkérdezném, hogy miért van ez így, és miért történik mindez akkor, amikor a növekedésre és a munkahelyekre kellene koncentrálni, és mindent megtenni, hogy ezeket a célokat elérjük elérjük, de ehhez képest úgy tűnik másik irányba mondultunk el, és az a képzet keletkezhet, hogy egy szabályozói protekcionizmus lett úrá az Európai Unión, sőt, valójában a brit referendum eredményét arra használhatják fel, hogy egy fontos célkitűzést kisiklassanak. Tehát én azt gondolom, hogy a bizottságnak teljesítenie kell a Juncker úr két és fél évvel ezelőtti ígéreteit, hiszen már a ciklusból csak két és fél év van hátra, és ebben az időben eh, nem tudjuk pontosan, hogy hol lesz, vagy mi lesz a helyzete Nagy-Britanniának. E, tehát e, én azt gondolom, hogy az EU szempontjából sürgős, hogy valamilyen teljesítményt felmutasson, mert e, számos tagállamban, Németországban, Hollandiában, Ausztriában választások lesznek, Amerikában pedig egy rendkívül protekcionista elnököt választottak meg, tehát azt gondolom, hogy veszélyes úton járunk. Hogyan lehet tehát a teljesítést felgyorsítani? A másik dolog, a bankszektorral kapcsolatos nézeteit én üdvözlöm, és engem is aggaszt a bázeli eh, megbeszélések esetleges negatív hatása az EU gazdaságára, különös tekintettel az EU gazdaságára, valamint az infrastruktúrás beruházásokra. Aggaszt az is, hogy nincs átláthatóság, és úgy tűnik, hogy kapkodnak. Ön is osztja ezeket az aggodalmakat, és milyen garanciákat tud adni nekünk arra vonatkozóan, hogy azok a javaslatok, amelyeket ön a bázeli javaslatok alapján majd benyújt, azok arányosak lesznek, és nem fogják aláásni a közös céljainkat, a munkahelyteremtést és a növekedést. Okay. Uh, thank you. Uh... Köszönöm ezeket a kérdéseket. Ami a tőkepiaci uniót illeti, nos, ez az Európai Bizottság eh, egyik első reakciója volt eh, a referendum után, Nevezetesen mi a Tőkepiaci Unióról kiadtunk egy közleményt, amelyben megpróbáltuk felgyorsítani a munkát, és előmozdítani mindezt, és ezt eléggé világosá is tettük, az, hogy az EU legnagyobb tőkepiaca kilép az Európai Unióból, az valójában a tőkepiacok fejlesztését az Európai Unión belül még hangsúlyosabbá és szükségesebbé teszi, és ezt az utat fogjuk követni, ami pedig a teljesítést, az eredményeket illeti, ott a célunk az, hogy gyors megállapodást érjünk el az első javaslatcsomagról, amelyet már benyújtottunk, és amelyel önök is foglalkoznak az Európai parlamentben van egy sor olyan jogalkotási anyag, amelyekkel kapcsolatban a tanács már egy éve kialakította a saját közös álláspontját, és továbbra is várunk a parlamenti álláspontra ahhoz, hogy megkezdődhessenek a háromoldalú eh, megbeszélések, trilógusok. Vannak olyan területek tehát, ahol többet tehetünk annak érdekében, hogy teljesítsünk, és gyorsabban teljesíthetnénk. Emellett a CRR javaslat kapcsán meg kell vizsgálni a CRR hatását a hosszú távú pénzügyi eh, piacokra, különös tekintettel a KKV-kra és az infrastruktúrára. Tehát eh, a bizottság ambíciója nem sérül, sőt, e, a tőkepiac iránti elkötelezettségünk még nagyobb és határozottabb, mint korábban volt. Ami pedig a, bankok, a bankokra és bázerre vonatkozó e, kérdését illeti, nem akarom megismételni azt a, az álláspontot, amit már korábban ismertettünk, és amelyhez tartjuk magunkat, de a lényeg az, hogy Bázelben egy jó megállapodást akarunk elérni, és sokkal esélyesebb a jó megállapodás akkor, hogyha az Európai Unió egy hangon beszél, Ugye Bázelben az Európai Bizottság csak megfigyelő, de megpróbálja koordinálni a tagállamok álláspontját, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az EU koordinált álláspontot képviseljem, mert számunkra egyértelmű, mert egyértelműen fontos, hogy jó megállapodást kell kötni, amit aztán képesek leszünk végrehajtani. Ami pedig a javaslatokat illeti, mi mindenképpen figyelembe vesszük az európai sajátosságokat, és például azt, hogy mindez hogyan viszonyul a gazdaság finanszírozásához. Mindezt tehát szem előtt tartjuk de először egy kiegyensúlyozott megállapodást kell elérnünk. Köszönöm. José Manuel Fernández következik. Köszönöm, elnök úr, és én is üdvözölni szeretném az alelnök urat, és egy konkrét kérdésem lenne, hogyan látja az európai növekedést, és azon belül is az eurozóna növekedését. Részletekbe bocsátkozva, mi a véleménye a portugáliai növekedési kilátásokról, illetve hogyan értékeli a 2017-es költségvetést. Hogyan tudja elmagyarázni, megmagyarázni, hogy az előrejelzésekben, a becslésekben ilyen eltérések vannak a költségvetési tervezetben, és Végezetül milyen ajánlásokat fogalmaz meg az Európai Unió és Portugália számára azért, hogy a növekedés felpörögjön. Tehát a 2017-es költségvetésre vonatkozóan milyen ajánlásai vannak Portugália számára? Nos, köszönöm. Először is, ami az eurozónát és a növekedési előrejelzéseket illeti, egy szerény gazdasági javulást várunk, és az előrejelzéseket az idei évre egy picit növeltük, a jövő évre viszont csökkentettük a várható adatot, de ezek nagyon kis változtatások, 0,1 vagy 0,2 százalék. Tehát alapvetően nem változott a az álláspontunk, az előrejelzésünk. Továbbra is arra számítunk, hogy egy szerény növekedés lesz, és a cél az, hogy megerősítsük ezt a fellendülést. Portugália gazdasági növekedését 0,1%-ra várjuk idén, és jövőre pedig 1,2%-os növekedésre számítunk Portugáliában, ami pedig a Portugáliához intézett ajánlásokat illeti eh, költségvetési és adózási területen, eh, azt mondanám, hogy tartsák az irányt, ne bontsák le azt a reform erőfeszítést, amit korábban láthattunk, és a növekvő bizonytalanságok kontextusában különösen fontos hogy prudensek maradjanak makrogazdasági és fiskális politikájukban, mert amikor globális bizonytalanság van, akkor mindig a biztonságba menekülnek, a, menekül a tőke, ami nyilvánvalóan a periférián lévő gazdaságokat kiteszi a nagyobb sok hatásnak. Tehát Portugáliának azt a jelzést kell küldenie, hogy jó úton halad, és a reformok pedig biztosak. Köszönöm. Fernández. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias eh, al vicepresidente. Köszönöm. Alelnök úr, hogy itt van, és gratulálok ahhoz, hogy megnövekedett tárcát kapott. Az EDIS-ről beszélnék, megjelent egy hatástanulmány, és ebben a házban elhangzott az, hogy ez a hatástanulmány igazándiból a, nem tesz különbséget a viszontbiztosítás és a teljes biztosítás között, holott szerintünk vannak különbségek, nem tudom erről mi a véleménye. Ma délelőtt tartottuk az első vitát eh, Eszter de Lange javaslatairól, és eh, én nem tudtam abban részt venni, de eh, azért rákérdezek, hogy mivel, bocsánat, a bizottság nem vett részt, nem kapott szót, de most mégis rákérdezek önnek, mi a véleménye a, erről a munkáról. Nos, az első válasz az EDIS javaslatra vonatkozik. Tehát az Európai Bizottság eredetileg egy viszontbiztosítási megközelítést javasolt, ami azt jelentené, hogy először a tagállamok a saját betétbiztosítási alapjukat használják fel, ezt követően ezt követően nyúlnak bele az európai biztosítási alapba, aztán át tértünk a társfinanszírozási, vagy társbiztosítási modellre, amely azt jelenti, hogy az európai betétbiztosítási alap azonnal működésbe lép, és növekszik a részaránya egészen a teljes fedezetig, a teljes biztosítottságig. Ez a mi javaslatunk. Nyilván nyitottak vagyunk arra, hogy milyen menetrend szerint érkezzünk el a jelenlegi eh, helyzettől a teljes biztosítottságig, mert ugye az a célja az Európai Bizottsági Javaslatnak. Ami pedig eh, az Európai Bizottság reakcióit illeti eh, Delange asszony eh, jelentéstervezetére. Eh, nem régen jelent ez meg, tehát még értékeljük a különböző lehetőségeket, és vizsgáljuk, hogy miben tér el a bizottság, hogyan tér el a bizottság eredeti javaslatától. Mi, mint Európai Bizottság nyitottak maradunk arra, hogy kompromisszumos megoldásokat találjunk annak érdekében, hogy legyen megállapodás betétbiztosítási területen. De bizottsági szavazás sem volt még, tehát mármint önöknél szakbizottsági szavazás sem volt még. Valóban önnek igaza van. A parlament álláspontján pedig dolgozunk. Jó. José Manuel Fernández másodszorra. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nos, ez a kérdés meghaladja már az eddigi kereteket, és a teremben lévők döntő többsége úgy gondolja, hogy további hitelességre van szüksége az Európai Uniónak, és a törvénynek kell, a törvény betartásának kell, és azonos alkalmazásának első helyen állnia. Olan könyvre gondolok, aminek az volt a címe, hogy elnök ilyet nem mondhatna. Nos, ebben a könyvben azt írja, hogy van egy olyan megállapodás, hogy Franciaországnak nem szükséges a stabilitási és növekedési paktumot egyezményt megállap, megtartania. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e, volt-e valami kellemetlensége, vagy emiatt, vagy, vagy ez egy olyan megállapodás, ami soha nem lép, létezett. És az európai jogalkotást ez sértette, sértené, hogyha bizonyos országokat diszkriminálna, ráadásul törvénytelen is lenne. Köszönöm. Nos, legyünk világosak. Minden országnak tiszteletben kell tartania a növekedési stabilitási egyezményt, és ez egyaránt vonatkozik Franciaországra is. Úgyhogy egyéb reflexióm nincsen semmiféle könyvre vonatkozóan. Ez a bizottság álláspontja, világos, és ami Franciaországot illeti, és az egyezményt, igen, intenzív párbeszédet folytatunk a kormányal, a bizottság ezt a mm, hivatalba lépése óta teszi, és mindig is hangsúlyoztuk azt, hogy Franciaországnak korrigálnia kell a túlzott deficitjét a tanács határozata értelmében, azaz jövő évig. Kötelezettségvállalásként francia részről, a francia kormány részéről megkaptuk ezt. Mondták, hogy ehhez tartják magukat, és valóban úgy látjuk, hogy a, a munka célja valóban az, hogy korrigálják a túlzott deficitet. A különböző intézkedések hatásának tárgyalása van most napi renden a, költség, a francia költségvetési tervek, de a kormány kötelezettségvállalása megvan, és a bizottság pedig nyomon követi mindazt, igen szigorú szemmel, hogy betartja a francia kormánya meg a kötelezettségvállását. Köszönöm. Eh, Pedro Silva Pereira. Köszönöm szépen, elnök úr. Alelnök úr, üdvözlöm én is önt. Két kérdésem van. Az első a befogyott hitelekkel van kapcsolatban a bankok egyenlegében. Régóta beszélünk már erről, és a, a tavaly novemberben a bankunió beteljesítésével kapcsolatban azt mondta a bizottság, hogy úgy véli, hogy egy javaslatot kíván majd előterjeszteni, ami a befagyott hitelek problémájával foglalkozik. Most azt mondja, hogy nyomást gyakorolnak több tagállamra az ország specifikus ajánlásokon keresztül, és hogy személyre szabott megoldásokat dolgoznak ki, különösen az olasz hatóságokkal. Nos, azt kérdezem, hogy tudnám mondani a javaslatról magáról valamit, amit a bizottság kíván terjeszteni, ha telhat van ilyen, és meg tudja erősíteni azt, hogy ez a javaslat majd külön ö, eszközöket is tartalmaz a befagyott hitelek ről és a bankok egyenlegéről. A második kérdés a hitelességgel. A Bélin rendszer hitelességéről van szó. A bizottság úgy gondolta, hogy a minimum követelmények lesznek azok, amelyek a jogosult vállalásokra vonatkozóan a helyzetet megoldják, és egy jogalkotási javaslatot szeret, lettek volna 2016-ban a teljes veszteség abszorváló képességről, ami a nemzetközi normáknak is megfelel. Nem tudom, hogy meg tudja-e még erősíteni ezt a menetrendet, az időbeosztást, és hogyha igen, akkor milyen modellt vizionál a bizottság, illetve hogy javasolnak-e majd a tilak és a mire közti összeolvadást. Jó. Először is az első kérdés, a befagyott hitelek. Valóban eltérő feltételek vannak a különböző tagországokban, és eh, a jogalkotási keretek is eltérnek, de ennek ellenére dolgozunk azon, hogy az Európai Bank felügyelettel, a nemzeti felügyeletekkel együttműködve találjuk meg azt a keretet, hogy a különböző országok hogyan oldják meg a befagyott hitelek eh, problémáját. Mert, mint mondtuk, ez legelőször is egy olyan kérdés, amit a tagállamoknak kell megtenni, már pedig ez az első dolog. Azt látjuk, hogy sok tagország valóban foglalkozik vele különböző eszközökkel, vannak, akik megnyitják, a befagyott hiteleket a piac előtt, mint Görögország, vannak olyanok, amelyek bankot hoznak erre, a bankok között osztják szét a, a tehermegosztás között, vagy a piaci áron próbálják, e, mint Magyarország tette. Nos, várjuk, hogy milyen tapasztalatok lesznek a hogyan válik be a befagyott hitelek értékpapírosítása például, és ez ugye az olasz módszer, és az ország specifikus ajánlásokban majd megpróbálunk valóban, ahogy mondta, testre szabott megoldásokat megfogalmazni. Zajlik ez a munka, és együttműködünk a pénzügyi szolgáltatások bizottságában és a tagállamokkal. Egy, eh, ki, megpróbálom kidolgozni egy eh, európai megközelítést a befagyott hitelekre, különböző eh, szempontokat figyelembe véve. Nos, ez az, ami a bankrendszer legnagyobb kihívása, és ezért foglalkozunk ilyen formában ezzel. Ami a tilákot illeti, valóban megerősíthetem én is, hogy egy tényleg javaslatot össze fogunk állítani. Még ebben a hónapban. És a nemzetközi kötelezettségvállalásainkat is teljesítjük. Persze vannak, van különbség a a TILAK és az ENMER között, a Attilák a nemzetközi megállapodások értelmében globálisan és szisztematikusan működő bankokra vonatkozik, míg a másik az összes többi bankra is. De az igaz, hogy az emret és a tilákot valahogy egymáshoz kell igazítani, hogy összeéleszkedjenek, és ne legyen a két keret között különbség. De hát ezen még, mint mondtam, dolgozunk. Köszönöm. Köszönöm én is. Kane Swinburne kollega. Köszönöm, biztos úr. Én is a kettes dokumentumra szeretnék kitérni. 2014-ben szavaztunk erről, és a bizottság azt kérte, hogy hagyjuk jóvá, illetve halasszuk el a végrehajtási kötelezettséget egy évvel, mert elvaradást tapasztalható. A szabályozói technikai normák, a kivételek kérdésében is volt probléma. A, ezt minél hamarabb szerettük volna mi elfogadni, hogy a végrehajtás már 2017-ben elindulhasson. Van-e valamilyen elképzelés arra vonatkozóan, hogy mi lesz a végrehajtással a helyzet, vagy pedig azt fogják továbbra is kérni, hogy halasszuk el a ennek megkezdését. A MIFID 2-nél volt csak a késlekedés, úgyhogy valószínűleg meg kellene próbálni majd az minden további késlekedést elkerülni. Úgy gondoljuk, hogy tökéletesen hozható ez. Reméljük, hogy a hátra maradó két nagy RTS-t azt minél előbb biztosítani tudjuk, és lesz elegendő idő is, hogy 2017-18 eh, elején a MIFIT-tel elinduljunk. Ami a limiteket illeti, ez volt az, eh, ami a legtöbb vitát gerjesztette. Az egyik megbeszélésen, tehát pont ennek a kérdésre szánt eh, ülésen megbeszéltük ezt már, és a bizottság úgy értelmezte, hogy jó az egyensúly, de hallottuk a parlament véleményét is, és most azon gondolkozunk, hogy mi a legmegfelelőbb megoldás előre a maximális expozíció kitettségekkel kapcsolatban, illetve a kitettség határértékek, korlátokkal kapcsolatban az élelmiszerre. Meg kell találni a megfelelő egyensúlyt ennél is. Egyrészt azt mondjuk, hogy a spekulációk ellen akarunk fellépni, másrészt pedig a gazda szervezetektől azt halljuk, hogy a javaslatunk problematikus a számukra, nem tudják a munkájukat úgy végezni. Nem tudják munkájukat levédeni. Tehát a, a szokásos tevékenységükben akadályozunk őket, pedig a kockázatokat kívántuk csökkenteni. Nos, ez olyasmi, amit szintén figyelembe kell vennünk akkor, amikor a, a javaslatokkal előállunk. Minden esetre dolgozunk ezen, és azt reméljük, hogy képesek leszünk majd arra, hogy megfelelő egyensúlyt találjunk. Köszönöm. Köszönöm én is, és tisztában vagyunk azzal, hogy nekünk parlamentként hamarosan vissza kell térnünk önnel, vagy erre a kérdésre. Nyilvánvalóan megküldjük önnek mielőbb a visszajelzésünket, ezt mi magunk is fontosnak tartjuk. Itt tudjuk előre jelezni hogy ne az ellenzék vagy a tagadás legyen többségben. Nyilvánvaló, meg kell tennünk mindent, és ezeket az elemeket még finomítani próbáljuk be, természetesen, mert komplex ér, érzékeny dolgokról van szó, de nyilvánvalóan azt is látni kell, hogy bizonyos piackategóriákat hogyan befolyásol már. Pervasz Peresnek adom meg még egyszer a szót. Euh, Önöm, biztos úr. A London Stock Exchange. Á, ah, rossz mikrofonba beszélek, elnézést. Tehát, eh, alelnök úr, a kérdésem arról szól, hogy a Deutsche Börse és a London Stock Exchange egyesülnek. Veszteger kollega vizsgálja a versenyjogi vonatkozásokat, és azt mondta, hogy ezt a fúziót elemezni fogja, függetlenül attól, hogy bekövetkezik a Brexit. Ugyanakkor mégiscsak van egy nagyon komoly versenyjogi, érzékeny versenyjogi aspektus, de van ezen kívül még két másik probléma vagy esetleges eh, téma ezzel a fúzióval kapcsolatban, az egyik eh, a szabályozási, a másik pedig eh, felügyeleti, és ami pedig a versenyjogot illeti, Veszteger úgy, asszony ugyanazt mondta, hogy úgy vizsgálja, mint hogyha nem lenne Brexit, tehát nem tudjuk, nem tudunk eltekinteni ettől. Valójában infrastruktúra szempontjából ez a fuzionált cég a legnagyobb cég lenne, hiszen eh, ilyen egész egyszerűen nem létezik másik az infrastruktúra vonatkozásában, 25 milliárdos infrastruktúra vonatkozásában másik az egyes az Európai Unióban. Nyilván eh, a, a, a belső piac szabályait eh, be kell tartani, és ez különösen fontos, amennyiben egy vállalkozás ennyire rendszer szintű Eh, az a, az alkú, amely, amelyet kötöttek, az eh, a, arra alapozódott, hogy Londonban lesz a szabályozási hatóság székhelye. Eh, ugyanakkor ez egyértelműen, ez most nem így van. A Nagy-Britannia számára ez egy komoly probléma, ami pedig a felügyeletet illeti a, amennyiben egy ennyire fontos vállalkozásról van szó, e, nem lenne jó, hogyha kikerülne az Európai Unió direkt e, felügyelete alól. E, hogyan próbál ön, hogyan próbálja ön kezelni ezt a kérdést, és nem csak versenyjogi szempontból, mert a versenyjog önmagában nem fedezi le az összes, nem, nem fedi le az összes lehetséges problémát. Well, uh indeed. Nos, valóban. Ami a londoni tőzsde és a német tőzsde fúziójának kérdését illeti, a versenyfőigazgatóság felel ezért, és Veszteger kollégám jelenleg a fúziót értékelik, tehát döntést még nem hoztak. Teljesen egyetértünk abban, hogy nem csak verseny kérdések jelentkeznek fel, a koncentrációs kockázatokat a DG Comp, a versenyfőigazgatóság vizsgálja meg, hanem a pénzügyi stabilitás és a szabályozói szempontok is felmerülnek. És a FISMA főigazgatóság ezekkel a szempontokkal gazdagítja majd a versenyfőigazgatóság döntését, hiszen nekik kell majd a döntést meghozniuk többet nem tudok mondani erről az ügyről, hiszen az ügy vitája még zajlik. Még van ideje, parancsoljon. Köszönöm a kérdését, de hát nem, talál, nem tartom kielégítőnek, mert eh, a versenyjogi főigazgatóság szempontjából azt gondolom, hogy ön, mint alelnök, vagy akár Juncker elnöknek is meg kellene vizsgálnia ezt, mert alapvetően ez az egész biztosi kollégiumra tartozik ez a fúzió. Nyilván én megbízom Veszteger asszonyban, hogy meg tudja vizsgálni a versenyjogi vonatkozásokat, és ugyanakkor neki a szabályozási, vagy a vagy a stabilitás kockázati aspektusokra nincsen kompetenciája. Tehát ön, mint a pénzügyi piacok stabilitásért felelő biztos, szerintem észszerű lenne kikérni a központi bank vagy az SRB véleményét egy ilyen ügyről. Uh, uh, once again, of course we know that there are aspects Tisztában vagyunk vele, hogy vannak olyan szempontok, amelyek túlmutatnak a verseny kérdésen. Most értékeljük a helyzetet, és próbáljuk meghatározni, mi a legjobb megoldási lehetőség. Ennek fényében hozzuk majd meg a döntésünket. Köszönöm szépen, Tajrer képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Veszteget biztos nevét említették az előbb. Emlékszünk arra, hogy a bizottság Apple elleni döntése után két tucat felperes az USA-ban, az USA kormányhoz fordult, hogy az Európai Bizottság ellen pereljem. Ráadásul Bázelben is inkább az USA gazdaság érdekeit képviselik, mégpedig nagyon határozottan. Az a benyomása alakult át ki az embernek, hogy egyes tárgyaló partnereink az USA-ban némiképpen kárőrvendve mutatnak az európai bankokra, mondván, hogy eh, túl kevés nálatok a pénz, honnan jöjjön a pénz, a tőke és hogyha konszolidálják a bankokat, akkor um, ezzel kisebbé teszik a bankokat, mondják ők, mondván egészségessé um, kicsinyítik őket, és kiveheti át az így fel megnyíló piaci esélyeket, piaci lehetőségeket, hát az USA pénzintézetei. Ezt mondják az amerikai beszélgető partnereink. És hogyha most Donald Trump kijelentését vesszük, hogy America First, nos ennek fényében felmerül a kérdés, hogy nem volna itt az ideje, hogy az Európai Unió egy kapaszkodjanak meg, egy eszeszmentet hajtson végre, hogy a szabályozói spirált nem feszítették-e túl, hogy nem kell a bankoknak egy kis levegőt adni, levegőz juttatni őket azért, hogy nagyobb nyereséget érhessenek el. Másodszorban nincs szükségünk más kommunikációs stratégiára hiszen az Apple ügyében láttuk, hogy az EU nagyon erős, hogyha egységesen lép fel. Ám a bázeli tárgyalások során az Európai Unió tagállamai nem egyhangon szólalnak fel. Ilyen módon nehéz tehát az EU egy közös álláspontját kialakítani. Van-e valami ötlete azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne egy jobb kommunikációs stratégiával az európai érdekeknek jobban hangot adni? Uh, Oké, okay. um, yeah. uh, uh... okay, yeah. Több kérdést intézett hozzám. Például az Apple ügyét említette, valóban ez egy állami támogatási ügy volt, ahol a cég szelektív előnyöket kapott, és ilyen módon sokkal alacsonyabb adót fizetett az ír államnak, mint amit a bevett adókulcs volt Írországban a szelektivitás szempontja volt az, amely alapján a döntést meg lehetett hozni. Gyakran adópolitikai döntésként állítják be ezt a döntést, tehát abszolút nem arról van szó, hogy az ír adókulcsot akarnánk megkérdőjelezni. Mi több, a bizottság azt mondja, hogy az, az Apple-nek meg kéne fizetnie az elmaradt adó, adókat, és a rendes adókulcsal kéne adóznia. Ami pedig Bázelt illeti, már kétszer beszéltem erről, nincs más mondandóm, de egyetértek azzal, amit mondott jelesül, nagyon fontos, hogy egy hangon szólaljunk fel Bázelben. És ezen dolgozunk, ezt próbáljuk elérni. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy nem túlszabályozunk-e. Hát a call for evidence eljárásban éppen ezt akartuk feltérképezni. A különböző jogszabályok, a krízis óta elfogadott jogszabályok kumulatív kihatását próbáljuk felmérni a call for evidence -en. Nem lehetett tehát elérni ezt a szabályozói célokat arányosabban, főleg úgy, hogy a kisebb cégek és a KKV-k számára könnyítsük a terheket, streamlineoljuk standardizáljuk az egyes elvárásokat. A visszaigazolásokat megkaptuk, a Call for Evidence, a visszaigazolási nyilatkozat jelentését még ebben a hónapban befejezzük, és az itt ebben foglaltakat megjelenítjük majd a jogalkotói javaslatainkban is. Az emírben, és sorolhatnám még azokat a jogalkotói javaslatokat, melyek mind a pipeline-ban, a bizottság pipeline-jában vannak, tehát előkészülőti szakaszban vannak. A jogi kereteknek persze pénzügyi stabilitást kell biztosítani, de az arányosság szempontjáról sem szabad megfeledkezni. Köszönjük. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy lezárhatjuk ezt a nagyon termékeny és hasznos eszmecserét. Az SSM-ről is eszmét cseréltünk, de itt egy sor további kérdést fel tudtunk tenni. Érdemes, hogy a bizottság is ezen elgondolkozik, hiszen a bizottság a kettes pillére vonatkozó szabályok revíziójára, revíziójáról beszélt. A szerep folyamatban történik ez, már zajlik ez. Nem volt eléggé világosító jogszabály. Jó, hogy itt ezt áttekintik. Persze a puffer kérdése, meg a kommunikáció kérdése is fontos. Ott, ahol van nemzeti piaci hatóság, az lehet, hogy másként jár el, mint az európai hatóság. Egy közös keret hogyha ezt különböző módon alkalmazzák, akkor ezből problémák jelentkezhetnek. A puffert másként értelmezik egyik országban, másik országban felmerülhet a kérdés, mi is a puffer. Hát azt hiszem, hogy az ESMA itt tehetne valamit, és kérdezem, hogy a bizottság nem járulhatna hozzá ahhoz, hogy a kettes pilléres reformot a bankunió keretén belül egységesen értelmezzék az egyes tagállamokban. Nem várok egy választ erre, de fel akartam vetni ezt a kérdést, hiszen Daniel Nüivel, az EKB felügyeleti hatóságának elnökével, költségvetési tanácsának elnöki felügyeleti testületének elnökével való párbeszédben ez felmerült. Csak egy gyors reakció. A CRD javaslatunkban e a kérdésre is kitérünk, amely a CRD javaslat a jogalkotói csomagunk részét képezi. Köszönjük szépen! Lezárhatjuk a vitát. Köszönöm Dombrovszki szalárnöknek, hogy eljött. A bank könyveinek módosításáról szóló állásfoglalásunkról holnap szavazunk. a jelentés tervezet a Dombrovskis biztos által felvetett elvek és az excesszív variabilitás szempontjainak is megfelel. Azzal a célra, hogy ne túl nagy tőke megfelelési elvárás terheljünk a bankokra, és azonos versenyelő esélyeket kínáljunk. Köszönjük szépen, lezárjuk a párbeszédet.